first topic is the agenda. guten Nachmittag, liebe jó napot kívánok, tisztelt kollégáim, tisztelt vendégek! Most már tudom, hogy miért kellett átvennem az elnökséget. Lehet, hogy a brüsszeli közleke- közlekedés volt annyira ö, zsúfolt. Ö, Buzoly kollégát szeretem, szeretettel üdvözlöm. Úgy látszik, hogy sok kolléga a közlekedés, a forgalom miatt késlekedik, de mivel már 10 percet, 10 perc elment az ülésből, ezért a, az értesítésekkel kezdem. Megkapták a napirendet. Van -e és a napirend ellen? Nincsen, úgy látom. Rüle asszonynak is jó napot! Jó, akkor ezen a napi rendet jóváhagyottnak tekintem. Az ülések jegyzőkönyvének elfogadása a következő szeptember 24-25-e, október 10-11-e ülésről van szó. Ha az ülés végig nincs ellenvetés, nem jön ellenvetés ezek ellen, akkor ezeket is jóváhagyottnak fogjuk tekinteni. Van még egy-két érdekes közölnivalom. Mint mindig, ezt az ülést is közvetítik az interneten keresztül, mindenhol lehet hallani. A tervezésünk szempontjából az még az érdekes, hogy a Dali biztos helyettesítő, illetve ő helyébe lépő biztos november 13-án 15 és 18 óra között itt lesz a szakbizottságunknál, meghallgatást tartunk vele. Tonio Borgról van szó, és azokat a fel, azokról a feladatokról fog majd kérdéseket megválaszolni, amelyeket érintik a szakbizottságunkat. A környezetvédelmi és a mezőgazdasági szakbizottsággal együtt tartjuk meg ezt a meghallgatást. Az IMCO kapja majd meg a kérdésfeltevési idő 30%-át. Harmadik hírem az az, hogy a titkárság új adminisztrátort vett föl, Birgit Hárt személyében Németországból. Sok szeretettel üdvözlöm Önt. Nagyon érdekes szakbizottságunk van, nem tudom, ismerte már eddig, de úgy gondolom, hogy nagyon jól választott, amikor minket választol. Jó, akkor most következik az első napi rendi pont. Buzoly úr jelentése. Az árnyék jelentéstevők közül Rőle asszony van jelen, és Pitikáj asszony is. Buzoly úrnak akkor meg is adom először a szót. Thank you very much, Madam Chair. Uh, how... Köszönöm, elnök asszony. Szeretném megköszönni a módosításokat, valamint uh, azt is segítettek a szöveget kialakítani. Az öt hét miatt nem voltunk képesek árnyékülést eh, rendezni ebben a fontos kérdésben, de alkalmazottaink révén kapcsolatban voltunk, és eh, úgy gondolom, hogy végül majd jó szöveget sikerül kialakítanunk. Lenne néhány megjegyzésem a módosításokkal kapcsolatban, majd meghallgatjuk az árnyék előadókat. Vannak módosítások, amelyek az irányelv hatáskörét tisztázzák, különösen a szerződésekre vonatkozóan. Amikor a szerződéses egyezményeket behozzuk, akkor um, csak is piaci um, engedélyeztetésre vonatkozhat. Ezek a módosítások szerintem a biomedicinákra vonatkoznak. Vannak olyan módosítások, amelyek a generikus gyógyszerek határidejét 30 napra növelnék, mivel néhány tagállam úgy érzi, hogy 15 nap nagyon rövid lenne. Ahogy korábban mondtam, az volt a célunk, hogy elérhető határidőt jelöljünk meg, amely teljesíthető. Szerintem meg kell tartani a különbséget a, olyan gyógyszerek között, amelyek technológiai értékelésre várnak, és olyanok között, amelyeknek nem, és ezek esetében az eljárás is rövidebb lehet ezeknek a határidejét az egészségügyi biztosítás rendszerben belefoglalják. Vannak olyan mondás, módosítások, amelyekkel nagyon nem tudom, elfog, nem tudom elfogadni, hiszen ezek az átláthatóságot sértik, és az európai betegek érdekeit sértik. A hármas cikkeben nem térhetünk vissza ezeknek az engedély, engedélyeztetésére. Ugyanez áll azon célokra is, amelyekben igazolhatók a kritériumaik. Ezek e, önkényes döntések előtt nyitnák meg az ajtót. Az ilyen módosítások visszalépést jelentenek, és nagyon rossz politikai jelzést küldenek, amelyek ellentmondanak e, annak, amit eddig mondtunk, hogy átláthatóságra van szükség, és azt akarjuk, hogy a tagállamok tiszteljék a irányelv rendelkezését. A 60 as kapcsolatban nem, igaz, nem igazán értettem a megszövegezést, e, nem volt egyértelmű, hogy vajon a száraz fagyasztott készítmények határideje ideiglenes legyen-e, vagy ezek árbafagyasztására vonatkozik. Hogyha azt mondjuk, hogy a, az árakat csak ideiglenesen fagyasztjuk be, akkor ez elfogadható számomra, de második esetben nem. Lehet, hogy Pitikainen asszony vagy Bereken asszony majd ezt meg tudja magyarázni. 75-ös módosítás, amit Predegaszt asszony nyújtott be, messzebb megy, mint amit a bizottság javasolt, oly módon, hogy kötelezettséget teremt az árszabási e, és költségtérítési döntésekben. E, itt érdekelentét áll fel, ezért ezt jót lennek tartom. Ezen, ebben a ponton nem szabad az egész e, cikket törölni. Igaz, igaz az, hogy a bizottság javaslata kicsit messzebb megy, ezért javasoltam, hogy a pénzügyi szankciókat töröljük. A kompromisszum szellemében szeretném eltörő, elfogadni a kártérítés törlését, ahogy Prendergast asszony is javasolta, akkor, hogyha nem, nem tartják tiszteletben a határidőt. A 13-as cikk e- e- esetében a piaci engedélyeztetés szakaszán hasonlóságot akartak felvetni a szövegben, ezt tudnám támogatni, ahogy az én 99-es módosításomban is látható. Ez csak annyit tesz hozzá, hogy amit Fox úr is megírt a 14-es preambulum bekezdésben, mivel a 99-es módosítás bővebb, és befoglalja más módosítások tartalmát, szeretném, hogyha támogatnák, valamint a cím módosítását is, hogy ne csak egy bevásárlólista kerüljön a címben. Vannak még módosítások a 16-os cikkel kapcsolatban, ez a cikk eh, nagyon fontos, mert eh, a bizottságnak megadja azt a tájékoztatást az intézkedésekről, és lehetővé teszi a eh, szabályszegési eljárás, hogyha szükséges. És értem a tagállamok aggodalmait. Sokan azt gondolják, hogy túl sok terhet rovunk a tagállamokra. Ezért javaslom, hogy puhítsuk a megszövegezést, magam is hasonlót javasoltam. A tagállamok nem kötelesek elfogadni a bizottság szövegét. Végül, de nem utolsó sorban számos módosítás foglalkozik az árak átláthatóságával kapcsolatban. Elsősorban a döntésekkel kapcsolatban, és nem az árakkal. Az árszabás nemzeti kompetencia amelynek vár, vár, ki nem számítható hatása lehet az egészségügyi ellátásra, és ezt röviden elmagyarázom, aztán befejezem. Az árátláthatósága fennáll az EU konvergenciában, e, és az e- egységes közös piacnak a alapelve. Azonban a gyógyászati termékekben nincsen közös piac, pontosan azért, mert az e, egészségügyi ellátórendszereink különfélek, és a nemzeti jövedelmek is különfélek, ezért az betegek által fizetett árak is egyes tagállamokban eltérőek lehetnek. Ez lehetővé teszi a tagállamoknak, hogy alacsonyabb árakat szabjanak meg, és a gazdagabbak pedig magasabbat, hogyha az ármak, árak konvergálnak a magasabbak felé, az mindenképpen akadályozná a szegények tagállamok hozzáférését. Hogyha egy, fordít, egyébként lefele nyomjuk ezeket az árakat, különösen a külső nyomás hatására, akkor eh, a megtérülést eh, veszélyeztetjük. A ár átláthatóságának egyetlen eh, nyertesei a gyártók, és a tagállamok, melyek, melyekben alacsonyan szabták meg ezeket az árakat. Én magam Eh, az árátláthatóságra vonatkozó módosításokat támogatnám, és pont ezenért benyújtott, magam is benyújtottam egy tag, módosítást. Arra kérem a tagállamokat, hogy észszerűbben használják fel a külső referenciaárakat oly módon, hogy kiválasztják azokat a tá, tagállamokat, ahol has, az övékéhez hasonló a jövedelem. Én most megállnék, és köszönöm szépen a kollégáknak a munkáját, akik módosításokat nyújtottak be, és remélem, hogy holnap majd sikeres szavazást láthatunk. Köszönöm szépen. Oh, Köszönöm szépen Buzoly úrnak ezt az alapos bemutatást. Két árnyék jelentéstevő van jelen. Pitikainen asszonynak adom először meg a szót, aztán Rüle asszony következik. First of all, I would like to thank the... Köszönöm szépen. Először is szeretném megköszönni a jelentéstevőnek az együttműködést de a zöld hét miatt ugye azért nehezebb volt, de ettől függetlenül nagyon konstruktív módon állt hozzá a munkához mindenki. A véleményünk nem igazából mond ellent az Európai Parlamenti és a különböző tagállami és különböző pártok politikájának. Azt hiszem, Igazából a tanács negatív hozzáállása és a többi hozzáállás között próbálunk hidat verni. A tanácsnak az álláspontját illetően nagyon bölcs volt, hogy mi tulajdonképpen ellensúlyként működjünk, és a betegeknek a hosszú időt igénylő eljárásait lerövidítsük. A gyógyszer termékeknek a 120 napos engedélyezési időszakát illetően meg tudtunk egyezni, és a, a generikus gyógyszereknek az időpontját illetően technikai problémák jelentkeznek több tagállammal kapcsolatban, épp ezért én a 30 napot támogatnám, és akkor még egy csoportja volt a gyógyszereknek, ahol pedig 180 napról volt szó. Egyet értek a 16-os cikkkel kapcsolatos hozzáállását, illetően hiszen ez túl nagy bürokráciát jelent a tagállamok számára és hogyha még tovább növelnénk ezeket a bürokratikus terheket, a bejelentéseket illetően, akkor jobb lenne, hogyha inkább a gyógyszertermékeknek a jobb elősegítésére fordíthatnánk ezt az idést, de majd ezt a tagállamokkal még meglátjuk, hogy hogyan lehet rendezni. És a biztonsági kérdésekkel kapcsolatban a bizottság megfogalmazását illeten jelentkeznek problémák, a kritérium és az elem szó használatát, illetően új megfogalmazást kell találni azért, hogy a kutatási anyagokhoz való hozzáférést a tagállamok számára biztosítsuk az engedélyezési eljárás során. A szankciókkal egyetértek, és van két fontos kérdés, ahol különbözik a véleményük. Ez az ötös cikk, ami az ideiglenes árbefagyasztát jelenti. Én szeretném a bürokratikus terhet csökkenteni a tagállamok számára a, itt a különböző bejelentési eljárásokra gondolok, amely csak az ideiglenes áremeléseknél lenne megfelelő. Amikor pedig az ártranszferről van szó, értem, hogy ön mit akar mondani, de mivel nem akarjuk az árakat harmonizálni, fontosnak tartom, hogy hogy teljes ár átláthatóságot biztosítsunk, és, és azután foglalkozzunk a tagállamok különböző gyógyszer áraival. Tehát akkor egy európai ár adatbázist állítanánk fel, és ezzel a gondolattal jó lenne foglalkozni. Köszönöm. Én nagyon röviden azt szeretném mondani, hogy támogatom a jelentéstevő véleményét, egyedül egy kérdés sem lenne. A, de ketten is beszél, beszélhetünk arról, hogy a 74-es módosítóról mi a véleménye, ugyanis én úgy gondolom, hogy elég problematikus ez, hogy a tagállamoknak megfelelő időben értesítést kell küldeni arról, hogy a hogy be, e-, beemelik-e a különböző gyógyszereket a tagállami, a tagállami gyógyszer kereskedelembe, vagy nem, illetve a nemzeti egészségbiztosítás rendszerekben, vagy nem. Tehát ezt szeretném tudni. Tehát akkor ön ellene van a törlésnek? Jó, ezt viszont támogatom. Köszönöm, ennyit akartam mondani. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen. Jól van, kedves kollégák. Most abban a dilemmában vagyunk, hogy van még egy kis időnk, Buzoly úr, mielőtt hozzászólna, szeretné még, hogy esetleg a bizottságnak is megadjam a szót? Tán két kérdésről lenne szó. Tehát, hogyha a bizottság képviselője szeretne hozzászólni, akkor most hozzászólhat, mivel Schwab úr még nincsen, nincsen a teremben, és Zsüván úr sincs itt még. A bizottság szeretne most elmondani a véleményét, vagy majd később? Also nein. Gut. Nem. Jó. Buzoly úr, akkor esetleg a két-három feltett kérdésre válaszoljon, vagy tegyen megjegyzést. Nagyon szépen köszönöm. E, hát legfeljebb két percem lehet, mert Schwab úr német pontoságnak megfelelően biztosan itt lesz két perc múlva. Értem e, a kolléganőnek az álláspontját, és köszönöm, hogy ilyen konstruktívan áll hozzá a kérdéshez, és hogy megérti a generikus módszerekkel, gyógyszerekkel kapcsolatos e, problémákat. A tanácsban is ugyanis ugyan ezzel, e, ezen fog, foglalkoztak. 60 nap az nem egy hosszú időszak. Tehát a határidőket úgy kell megállapítani, hogy aztán valóban végrehajtsák az irányelved. Értem, hogy miért kíván teljes ár átláthatóságot. Remélem, hogy a kollégák is megértik az én álláspontomat, ugyanis egy új tagállamnak a képviselője vagyok, ahol talán a gyógyszerárak alacsonyabbak, mint máshol. Épp ezért talán megértik, hogy ha mindannyian ugyanazt az irányt szeretnénk követni, akkor annak lehetnek hatásai de majd meglátjuk. Rüle asszony kérdését illetően annyit tudok mondani, hogy Vernyó asszony módosítását nem igen támogatnám, de majd megpróbálom megmagyarázni eh, az érveket, amik az én eh, módosítom mellett állnak. Eh, amikor korábban előadó voltam, akkor megpróbáltam kompromisszumokat keresni. Itt érzékeny kérdések vannak, és ez még csak az ENVI számára vélemény, de mivel nagyon sok módosítót gyújtottak be, nem lesz könnyű dolog mindenkinek a kedvére tenni. De majd meglátjuk. Nagyon fontos, hogy ezzel az irányelvvel előre lépünk, és amikor elfogadják majd akkor nem olyan helyzetek állnak elő, mint manapság, eh, és pedig, hogy eh, vannak ingyenes vagy támogatott gyógyszerek, amelyeket már négy év óta nem aktualizáltak, mint ahogy ez bizonyos tagállamokban így van. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Buzsoly úr. Holnap reggel tízkor szavazunk erről a jelentésről. Schwab úr biztos már tudja, hogy a németek jó hírét visszaállította, mivel egy picit elkésett, de Buzoly úr azt mondta, hogy biztos, hogy ön, mint német, pontosan meg fog jelenni a teremben, és lám így is lett, úgyhogy már is átadom önnek a szót. Köszönöm szépen, köszönöm szépen Buzoly úr bizalmát, de azt is elmondanám azért, hogy nem német társaság, légitársasággal jöttem. Nos, tisztelt kollégáim, nagyon röviden akkor bevezetném ezt a véleményt. A versenypolitikai témájú Econ által készített jelentéshez. Jó ez a hagyomány az, hogy a saját szakbizottságunk kompetenciáiból kiindulva készítsük el a jelentéseket, ezért nem ugyanazokat a témákat választottam az idén, amiket tavaly, hiszen van más fontos kérdés is, ami a fogyasztók számára, illetve szempontjából fontos lehet. Tavaly jelentést is írtam a, az ECOM-ban ezekről a témákról, ezekről a változásokról, és a, azt látjuk, hogy mostan már, mo, most a terjedelmet azt rövidebben kellett, rövidebbre kellett foglalni, fogni, annak ellenére, hogy a belső piac most 50 éves, tehát nagyon fontos időpontban vagyunk. Négy nagyon fontos kérdés szeretnék, a kérdésre szeretném felhívni mindenkinek a figyelmét, mivel négy olyan szektor van, ahol az európai versenypolitikát javítanunk, erősítanunk kell, annak érdekében, hogy a fogyasztók a belső piacon megfelelő helyet és megfelelő keretek között tudjanak működni. Az első pont a mobil fizetések nagyon gyorsan növekvő szektora, az úgynevezett elektronikus fizetések szektora. Itt, mint ahogy korábban is, van egy sor olyan bank, illetve pénz azt látjuk, hogy, e, hogy a bank, illetve a pénzügyi szekcér széttöredezen. Nagyon e, különbözőképpen fejlődik ez a terület a különböző tagállamokban, és e, amikor ugye Arias kolléga azt mondja, hogy komolyan kell venni a digitális belső piacot, hát ez sen, semmiképpen nem lehet anélkül, hogyha először a mobil fizetések széttöredezett piacát össze nem fogjuk valahogy, és ennek segítségével segítségével valódi lehetőséget adunk arra, hogy a digitális piac is megvalósuljon. A másik pont, tisztelt kollégák és tisztelt elnök nő, elnök asszony, arról szól, hogy a gyorspostai szolgáltatások, illetve a légi árufuvarozás területén azt tapasztaljuk, hogy nagyon fontos a bizottságot felkérni arra, hogy megvizsgálja, hogy milyen, hogy jelenleg milyen fúziókról van szó. Jelenleg ugye azt tapasztaljuk, hogy az amerikai UPS és a holland-belga TNT egyesülni akar itt Európában. És ugye a közlekedési és a te, légi teherszállításban eddig még ilyen nem volt, de azt tudjuk, hogy mekkora kétségeket keltenek az ilyen ilyenfajta egyesülések, hiszen máshol is előfordult már más piacokon, hogy egy ilyen egyesülés után gyakorlatilag monopólium alakult ki. Ezért jó lenne, hogyha a bizottság először megvizsgálná ezt a fúziós kérdést, ezt a fúziós szándékot. Nagyon szorosan összefügg ez a téma a Frank Engel kollégámnak a nemzetközi kereskedelemről írt jelentésével, hiszen ugye amerikaiakkal nagyon sokat kereskedünk, viszont ott nincs az ottani piacra megfelelő hozzájutásunk. A körülmények nagyon rosszak utálnunk kell ar, utalunk kell arra, hogy nagyon fontos az USA kereskedelmi partnerként az Európai Unió számára, de azt nem engedhetjük meg, hogy blokádot eh, eh, állítson elénk, és hogy ne engedje be az e-, európai cégeket az amerikai piacra. Tehát az európai, az európai cégek számára ne tegye lehetetlenné a, az amerikai piacra való bejutást. Na most akkor a belső energiapiacról is szót kell ejtenünk. Itt van egy csomag, amelyet a biztos bejelentett, ezt nagyon nagy lelkesedéssel támogatom, nagyon fontos lenne ennek a megvalósítása, hogyha majd egyszer tényleg megvalósul ez az energiapiac, akkor végre egy nyílt, jó belső piaca lesz ebben a szektorban is. Nagyon fontos ezen belül azt is aláhúzni, hogy a fogyasztók javára kell, hogy működjön, és a az itt ezen a piacon működő cégeknek viszont meg kell teremteni a megfelelő lehetőségeket arra, hogy működhessenek, és hogy ne legyenek így sem monopolista tendenciák. Negyedik pont az pedig az új gépjárművek piacára vonatkozik. Eddig a, megvolt arra lehetőség, hogy a gyártókkal egy szelektív piacelosztási megállapodásokat kössenek, ami különösen a gépjármű szektorban tapasztalható válságon sokat segített, hiszen egy kicsit rugalmasabban tudták megszerez, megszervezni ezt, egy kicsit kevesebben lehetett, kevesebbért lehetett az árakat megállapítani. A bizottság most meg kell, hogy nézze, hogy a különböző vertikális megállapodások ezen a gépjármű szektoron belül meg, át, átláthatók-e, ugyanis nagyon fontos, hogy az üzleti és a szerződéses viszonyokban a gyártóknak és a kereskedőknek a megfelelő magatartási kódexei meglegyenek. De elnézést kérek, hogy későn érkeztem, és tudom, hogy nagyon szorít minket az idő, úgyhogy itt be is fejezem. Köszönöm. Gut, ähm, ja, Herr Schwab. Köszönöm szépen, Schwab úr a, az hivatalos árnyék jelentős tevők sajnos nincsenek jelen, úgyhogy ők nem tudnak nyilatkozni, de a frakció képviseletében először a szocialisták, nem, a liberálisok nevében Buzoly úrnak szeretném megadni a szót, és megkérdezném, hogy ö, ö, Tud, hogy akar-e szólni. Kacimárkis úr nincs itt, a másik jelen, jelentéstevő sincs itt, az ECR, a GUE E, és az EFD képviselője sincs itt, úgyhogy a szociál, szocialisták és a liberálisok tudnak hozzá szólni. Kofferáti úr leadta a szocialisták részéről, ahhoz a véleményét beszélni nem fog. A többi árnyék, árnyék jelentéstevőnek viszont el fogja juttatni e-mailben a véleményét. Szeretnék én magam is szeretném az első ponthoz egy kérdést föltenni. Az az benyomásom, hogy az elektronikus fizetés azért is halad annyira lassan előre, mert a kereskedőknek nagyon sokba kerülnek az új rendszerek, mm, és a fogyasztóknak pedig az a problémája, hogy nem tartják feltétlenül biztonságosnak ezeket az elektronikus módszereket. Nagyon sokan, so, sokat cikkeznek arról, hogy a kódokat fel lehet törni, és hogy vissza lehet élni ezzel, és ezért vonakodnak a fogyasztók. Persze azt tervezzük, hogy a jövőre minden, mindent akár egy mobil segítségével, mobiltelefon segítségével is megvehetünk, <clears throat> de ez csak akkor fog megvalósulni, hogyha a biztonságot helyezzük első helyre, azt, azt tartjuk prioritásként, különben nem fog sikerülni. Rőle asszony, én is üdvözlöm Schwab úr véleményét, a, és különösen a gépjárművekről gépjárművek piacáról a gyártók és a kereskedők közötti egyensúly megteremtése érdekében. Ez egy nagyon tipikus belső piaci ö, téma, amely ö, nagyon fontos, és azon belül is a KKV-k szempontjainak figyelme, figyelembevétele is nagyon fontos, hiszen őket különösen sújtják az ilyesfajta problémák. Még egy kis kiegészítés, ugye mire az autók országából jöttünk, <clears throat> mindig azt szoktam mondani, hogy a gyártók, illetve a kereskedők nem is mindig vannak tisztában azzal, hogy vannak ilyen nyitások az európai belső piacon belül. Nem tudják, hogy vannak a garanciával kapcsolatos különböző törvények. Tehát most vagy az van, hogy nem tudnak róla, vagy az van, hogy ignorálják, és nincs is, nem, nincs is kedvük, nincs is igényük erre, úgyhogy nagyon fontos, hogy a parlament ezzel most foglalkozik. Üm, úgy tűnik, hogy akkor minden rendben van ezzel kapcsolatban. November 27-én 12 órakor jár le a módosítók beadásának határideje. December 17-én tárgyalunk megint, és december 18-án szavazunk. Húha, hát két nappal karácsony előtt nem tudom, hogy megjelenünk-e majd teljes létszámban de hát amikor nagy fontosságú irányelvekről szavazunk, akkor természetesen elengedhetetlen, hogy mindenki jelen legyen. Lehet, hogy a koordinátorok még egyszer át kellene, hogy gondolják, hogy tudunk-e egy ilyen nagyon fontos irányelvről anélkül szavazni, hogy biztosak lennénk abban, hogy mindenki itt lesz, és hogy meg lesz a szavazáshoz szükséges többség. Schwab úr, még egyszer. Köszönöm szépen, elnök asszony. Még egy szó az elektronikus fizetési rendszerekről. A fogyasztók számára nagyon fontos, hogy ezeket a tranzakciókat biztonságosan tudják végrehajtani, és ehhez fontos a működési biztonság, de tulajdonképpen van már nagyon nagy része, egy nagyon nagy része a fogyasztóknak, akik már most élnek, ezekkel a rendszerekkel, használják ezeket, viszont úgy látják, hogy eléggé um, oligopól jellegű ez a rendszer. Egyrészt klasszikus bank rendszerekről van szó, és különösen a telekommunikációs, a távközlési cégek szokták ezt így magukhoz ragadni, úgyhogy ezzel az is együtt jár, hogy általában nemzeti rendszerek működnek ezen a téren. Tehát természetesen nagyon fontos a biztonság is, de úgy gondolom, hogy az is fontos, hogy a piacok, lehetővé tegyük azt, hogy a piacra új szolgáltatók új fizetést, fizetési szolgáltatást kínáló szereplők is beléphessenek, hiszen az is csak javítana a piac helyzetét. Rüle asszony megemlítette azt, hogy ezek az elosztási megállapodások léteznek a gépjármű piacon valóban. Úgy gondolom, hogy azt kell elérni, hogy a bizottság abbei, abbeni terve, hogy a gyártókat, gyártók és a kereskedők között lehessenek a jövőben ilyen, ilyen jellegű megállapodások, ezeket nagyon jól át kell gondolni, és nagyon, nagyon egyértelműen meg kell határozni a körülményeit. A ö, szervízzeléssel kapcsolatban nem nagyon volt szó. E, itt ezzel kapcsolatban rendeletet fognak majd al al alkotni, mert ez egy nagyon fontos, nagyon fontos kérdés. Köszönöm. Gut, danke schön. Köszönöm szépen, Schwab úr a 16 órakor lesz a következő jelentés megtárgyalása, és az azzal kapcsolatos jelentéstevő még mindig nincs itt, úgyhogy sajnos nem tudjuk előre hozni ennek a megbeszélését. Hát biztos jön természetesen, de most azt jelenti, hogy akkor tartunk egy kávészünetet. 10 percet, jó? Köszönöm.

liebe Kolleginnen und Kollegen, ich eröffne die Tisztelt kollégáim, akkor most folytatjuk a megszakított ülést. következő jelentés jelentéstevője és az árnyék jelentéstevők nagy része jelen van ugyanis. A hatodik pont következik a koncesziós szerződésekről szóló jelentés, a szakbizottságunk egyik legfontosabb munkája. Már is megadom Zsüvan úrnak a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon örülök, hogy vezethetem ezt az eszmecserét a különböző módosítókat illetően az IMCO-nak a koncesziós tervezetével van. 700-nál több módosítót nyújtottak be a korábbi a 236-tal szemben, amely a jelentés tervezettel kapcsolatban volt. Nyilvánvalóan először csak úgy globálisan fogok megjegyzéseket tenni, és aztán meghallgatom a kollégáknak a véleményét. Először azt szeretném elmondani, hogy ez az anyag több hónapi kollektív munkának az eredménye. Az árnyékjelentéstevőkkel és a kollégákkal összeültünk, és közös utat tettünk meg, és a különböző álláspontok alakultak ennek folyamán, közelítettük az álláspontokat, de persze még nem mindennel értünk egyet. Emlékszem az egy évvel ezelőtti szövegre, ahol sokkal távolabb voltunk ettől a ponttól, de hát hosszú utat tettek, tettünk meg. Nos, a módosítókat illetően, amik a jelentés tervezetben voltak, a különböző javaslatokat figyelembe véve úgy tűnik, hogy a kollektíven eldöntött megközelítés támogatásra lelt a bizottság eredeti szövegéhez képest. Másik fontos megjegyzésem az, hogy négy olyan javaslatot is benyújtottak, amely az egész irányelvet elutasítaná, a különböző frakciók részéről több kollégá írta ezt alá, és úgy gondolták, hogy a koncesziókkal szab, kapcsolatos jogszabály az csak megbonyolítja a helyzetet, és nincs is rá igazából szükség. Hiszen vannak jogi struktúrák több tagállamban is, és épp ezért nincsen szükség másra. Én nem támogatom ezt az elutasítást, és egy megjegyzésem lenne ezzel kapcsolatban, és pedig, hogy a jelentés tervezetek és az én javaslataim radikálisan, radikálisan megváltoztatják az Európai Bizottság javaslatát. Ez a javaslat már messze van a korábbi közbeszerzési szöveghez képest, és az imkói az IMKO-ban és a többi szakbizottságban folytatott eszmecsarán során várom, hogy látjuk, hogy elfogadhatók -e ezek a kompromisszumos megoldások a mindenki számára. Lehet, hogy ez túlságosan opt optimista hozzáállás. Visszatekintve azt hiszem, hogy van lehetőség arra, hogy intelligens megoldásokat találjunk. Harmadik megjegyzésem a módosításokkal kapcsolatban, az, hogy több ponttal kapcsolatban eléggé különbözik a kollégáknak a véleménye. Vannak, akik sokkal szigorúbbak szeretnének lenni, mint a szöveg, vannak, akik sokkal rugalmasabbak akarnak lenni, mint az eredeti szöveg, tehát ezek teljesen egymásnak szöges ellen, egymással szöges ellentétben lévő megállapítások hiszen én szerintem azért jogos a mi mi megállapodásunk. A negyedik megjegyzésem hogy támogatják a kollégák általában ezeket a megoldásokat. Ez azt jelenti, hogy a köz a hatóságoknak meghagyják azt a szabadságot, hogy olyan módokat válasszanak, amilyeket óhajtanak. És ezt világosan szeretném láttatni a jelentésben, és örülök annak, hogy sok kolléga támogatja ezeket a javaslatokat, módosításokat. Még egy megjegyzésem, szeretnénk, hogy a közhatalmaknak a tárgyalási szabadsága létes meglegyen, tehát hogy ők dönthessék el, hogy milyen szabályok szerint szeretnének eljárni és nyilvánvalóan az átláthatóság és a méltányosság és az egyenlő bánásmód a jelölteket illetően a fontos alapelvek, mégis a, a hatóságok döntik el, a közhatalmak, hogy, hogy milyen szabályok alapján döntenek a pályázatokról aznek a rugalmasabbá tétele, és ezt is optimista módon mondom, például a különböző fogalmaknak a meghatározását illetően sok módosítás van, mint a kockázat fogalma és a többi, de remélem, hogy intelligens megoldásokat találunk. Két fő kérdés van a, az állami együttműködéssel kapcsolatban még van munkánk, és a szociális és a környezetvédelmi szempontokat illetően is intelligensen kell kollektíven megoldani ezeket a kérdéseket. Elnök asszony, sokat beszéltem már, két technikai problémát szeretnék a módosításokkal kapcsolatban említeni, a 240-essel kapcsolatban, amelyet az EPP nyújtott be az irányelvnek a visszautasítását, a zöld és a GUE mellett itt félreértés van, ugyanis az, nem az egész EPP-t képviselik ezek a kollégák, és az új nyelvi változat ezt figyelembe veszi. Az angol változatban a 685-ös módosított illetően téves. Az eredeti francia szövegben ez helyes, tehát ez, ez, ezt kell figyelembe venni. Itt a a az építési beruházás teljesítéséről, az építmény hasznosításáról van szó, tehát itt a francia szöveget kell követni. Köszönöm szépen. Vielen Dank für die Klarstellung Köszönöm szépen a bemutatásra. Páncieri úrnak adom meg a szocialisták nevében most a szót. Presidente, vorrei ringraziare il relatore, l'onorevole Juven, per la eh, sua presentazione. E per... Először is szeretném megköszönni az előadónak Juven úrnak a munkáját. Köszönöm szépen, hogy eh, bemutatta nekünk ezt az anyagot, és eh, az új munkaanyagot is. Kiváló alap ez a munka megkezdéséhez annak ellenére, hogy rengeteg módosítást nyújtottak be, biztosítatom önt arra, hogy az a célunk, hogy jó irányelvet alakíthassunk ki, amely harmonizálja az európai piacot. Vannak különféle kritériumok, röviden visszatérnék a különféle módosításokra, amelyeket benyújtok. Az volt a célma, hogy e, egy hogy egyszerűsítsük a definíciókat. A koncesziók meghatározásában az előadó sokkal világosabban fo fogalmazott, mint korábban, és munkája ezért nagyon fontos. tisztázza a rendelkezés állás kérdését is. Támogattuk a az administratív autonómia kérdését és a közigazgatási hatóságok esetében. Ez az ő döntésük lesz, hogy eldöntsék, hogy miként ha, ha, alakítják ki a munkát, a szolgáltatásokat, de azt gondoltam, hogy nagyon fontos megjegyezni, hogy a végső célnak annak ellenére, hogy azt biztosítsuk, hogy milyen magas szintű eh, biztonságot eh, teremtsünk, egyelő elbánást, eh, egy, egyetemes hozzáférést a közigazgatási szolgáltatásokhoz, az átláthatóság elve mentén. Az előadó munkáját a átlátásáról be, beillesztették, és ez megmutatja, hogy a rendszeres felülvizsgálat a, a koncesziók megvalósítását rendszeresen felül kell vizsgálni, és ezt közé kell tenni. Tartalmaz néhány módosítást az amelyek megmagyarázzák, hogy az hogy irányelv nem csorbítja a közigazgatás autonómiát olyan te, ö, szolgáltatások esetében, amelyek nem kapcsolódnak általános kö, ö, érdekekhez. Ami a környezetvédelmi szolgáltatásokat illeti, nagyon fontosak a, a módosítások tekintetében. Az irányelvnek ö, nem szabad megvalósítani a, a környezetvédelmi és szociális szempontokat, amelyeket az Unió meghatározott, vagy amelyekre a tagállamok kollektív szerződései térnek ki. Ami a szociális és környezetvédelmi kritériumokat illeti, a technikai leírásokat és az általános elveket a kiválasztásról és értékelésről szóló cikk tartalmazza, valamint a jel jelöltek kiválasztásának értékelése. Nagyon fontos az ö, ö, alszerződések tér, témája, ahol szolidaritást kell teremteni a partnerek között, a koncesziós eljárásban, az egész beszerzési láncolaton keresztül. Együtt működtünk Zsuven és bízok abban, hogy nagyon jó kompromisszumot fogunk teremteni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Pancieri úr úrnak adom most meg a szót. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök asszony. Megragadnám az alkalmat, hogy újra megköszönjem Zsuvan úr munkáját. Szerintem az feladat nem volt könnyű, tekintve, hogy rengeteg módosítást kell megtárgyalnunk a következő hetekben. Nem volt időm arra, hogy minden módosítást átolvassak, talán nem is ez a mai megbeszélés célja, ezért nagyon röviden szeretném megmagyarázni a legfontosabb témákat, amikhez, ra, amikhez ragaszkodnék. A kirekesztés nagyon fontos része ennek az irányelvnek. A módosítások ezt bővíteni szeretnék, de szerintem nem jó gondolat. Eh, egyes tagállamokban néhány szolgáltatás rendelkezéseit különféle szervezetek írják le. Én azt gondolom, hogy nem feledkezhetünk el arról, hogy az, eh, a jogszabály célja az, hogy nagyobb eh, versenyt teremtsünk, nagyobb értéket teremtsünk, és sokkal jobb szolgáltatást nyújtsunk az adófizetőknek. Az egyes koncesziós szerződések kizárásában azt gondolom, hogy a 11-es cikk harmadik bekezdése felvilágosítással szolgál azért, hogy megmagyarázzuk a különbséget az egyes házon belül kirekesztések esetében nagyon fontos ezt a kirekesztést alkalmazni olyan szervez, szer, szerződésekre, amelyet, amelyben a kon, szerződő felek nem szerződő hatóságoknak minősülnek. Ami a házon belüli e, korlátozást e, illeti, e, támogatom azt, hogy ezt a legkisebbre szorítsuk azért, hogy a versenyt megvédhessük nagyon fontos, hogy jogi személy legyen ez, amelyet szerződő hatóságok irányítanak, akkor, hogyha ez a jogi személy nem működik a szabad piacon, és minden tevékenységét a, a szerződő hatóság vég, hajtja végre. Ez torzításokhoz vezethez, hiszen a tevékenység 10%-át a szabad piacon más vállalatok végzik el, amelyek nem kaptak szerződést versenyeljárással. A 10% nagyon fontos lehet az eljárás tekintetében is, és ez megfordítja a házon belüli ki, ki, kirekesztést a 15. cikk második bekezdésében mely szükségtelenül korlátozza a verseny lehetőségét. Ugyanez áll a olyan szerződéseknek adott szerződésekben, amelyeket több, kettő vagy több szerződő hatóság irányít. Ne, ez nem, egyetlen nem ugyanaz a helyzet, amikor egyetlen szerződő hatóság vállalja az irányítást, hiszen a közös irányítás esetében az irányítás hasonlíthat ahhoz, ahol a partnerek gyakorolják a befolyást. Magyarázat szükséget, a horizontális együttműködés esetében el kell érnünk, hogy az együttműködésnek az a célja, hogy a szervezetek ugyanazt a közfeladatot töltsék be, és másfelől az, hogy a szerződő felek ne töltsenek be ne szerepeljenek a nyílt piacon. Ami a koncesszió tartalmát illeti, az a véleményem, hogy ezeknek a szerződéseknek fontos szerepet kell játszaniuk az irányelvben, és tisztáznunk kell, hogy a koncesszió tartalmát csak olyan időre korlátozzuk, amely szükséges az végrehajtónak, hogy visszakapja a beruházási költségeit, és az, azért, hogy, meg, hogy a szerződő fél meg, megfeleljen a szerződés céljainak. Végül szeretnénk néhány szót szólni a az ajánlat benyújtásának határidejéről és a folyamatban lévő szerződésekről. Ami a benyújtás határidőjét illeti, támogatom a 37-38-as cikkek rendelkezéseit, ahogy az Zsuven úr is javasolta. Azt gondolom, hogy a 30 napos határidő nagyon rövid ilyen komplex eljárások esetében, és fennáll a kockázata, hogy az új belépők hátrányt szenvednek ilyen rövid határidővel és mások eh, előnyes helyzetbe kerülnek, eh, akik már jobban ismerik a jogszabályt. Ezért javaslom, hogy 40, eh, 52 napra terjesszük ezt ki. Végül pedig szeretnék néhány megjegyzést tenni a koncesziós szerződések módosításáról időtartamunk alatt. Ahogy már számos esetekben is rávilágítottunk, a koncesziós szerződések E, nem teljes szerződések és hosszú távúra szólnak, ami azt jelenti, hogy rugalmaságra is van szükség a módosításokat illetően e, időtartamuk alatt. A módosítást e, azonban szorosan le kell hat, szabályozni, hogy azon ne éljenek vissza. Fontos lehet, hogy egy koncesziót úgy módosítsák, hogy a módosítás tartalma lényeges legyen, és ne befolyásolja a szerződés lényegét nem lényeges ez akkor, hogyha a módosítás tartalmát e, előre lehetettek látni már a szerződés megfogalmazásakor, és nem érinti a koncesszió 15%-át. 5%-ot javasolt az előadó, amely szerintem nagyon kevés a szerződés természetét illetően, de számítok arra, hogy lesznek módosítások a kollégáktól, akik ezt vitatják, és úgy gondoljuk, hogy lesz ebben kompromisszum. Köszönöm szépen e, a munkájukat, és e, örömmel várom, hogy együttműködhessünk e, ebben a nagyon nehéz és összetett jogszabályban Zsuven úrval és a többi kollégával is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Rüle asszonyi a szó. Köszönöm. Én is még egyszer aláhúznám, hogy még nem olvastam el minden módosító indítványt, de nagyon érdekes, hogy amikor megnézzük, hogy mennyibe érkezett, és hogy milyen sokféle vélemény létezik a frakciónkon belül is. A célkitűzéssel kapcsolatban szeretnék először néhány megjegyzést tenni. A bizottság nem fogalmazza meg ezt természetesen teljesen tisztán, hogy most a piacnyitás, vagy inkább a biztonság biztonság megerőstése, a jogbiztonság megerősítése a célja, és itt a két többi frakció, több frakción körül, között is nincs, sincs igazából megegyezés. Én úgy gondolom, hogy esetleg talán inkább a biztonság megerősítése a céljuk, de az utóbbi tanács ülések jegyzőkönyve alapján meg úgy tűnik, hogy inkább a piac megnyitás a cél, és hogy tulajdonképpen ezt szeretnék rákényszeríteni a, a hatóságokra. Ez a kérdésem, hogy akkor most tényleg szeretnék -e ezt, vagy nem? Nagyon sok tagállamban ez ellentét, ellenállásba ütközne, és én is úgy gondolom, hogy nem lenne, e, nem ez, a, nem ez az irányelv célja, e, és nem, nem, az a, nem az a célunk, hogy a tagállamok nagyobb mértékben tudják majd eldönteni, hogy kivel Eh, kivel szerződnek és kivel nem. Most úgy gondolom, hogy Buzoly úr is a piacnyitást támogatná, a piacnyitó szándékot, tehát az az első feladata tehát, hogy eldöntsük, hogy mit szeretnénk támogatni, a piacnyitást vagy a jogbiztonságot. Na most eh, volt szó itt a szabadságról is, ez is nagyon jó, de nagyon sok olyan vélemény, nagyon sok olyan szo szocialista módosító létezik, amely alapján az a benyomásom, hogy nem szabadságot szándékoznak teremteni, hanem inkább megszorításokat szeretnének, további korlátozásokat szeretnének be, bevezetni a, a köz a, a szerződésekkel kapcsolatban, és hogyha ezt például a közszolgáltatásokkal kapcsolatban, a szolgáltatás koncesziókkal kapcsolatban bevezetjük, akkor tovább korlátozzuk a lehetőségeinket, és az nagyon nagy problémákat okozhat. Úgy gondolom, hogy a szabadság sokkal nagyobb mértékű kellene, hogy legyen úgy, ahogy azt a bizottság is korábban ígérte, hogy egy sokkal könnyebb, könnyedébb könnyedebb irányelv legyen, amely valóban a jogbiztonságra koncentrál, és nem megszorításokat akar alkalmazni. Én úgy gondolom, hogy mindig mindig, hogy, hogy, hogy az, az, kell, az kell, hogy legyen a következtetés mindebből, hogyha a javaslat, a bizottság javaslata nem a jogbiztonságot támasztja alá, hanem jogbizonytalanságot eredményez, akkor egyszerűen el kell utasítanunk ezt a javaslatot. Én úgy gondolom, hogy a célkitűzés ilyen módú zavarossága ahhoz fog vezetni, hogy a Pandora szelencéjét nyitjuk meg, és egyáltalán nem érjük el a célunkat, nem fogjuk tudni a jogbiztonságot itt megteremteni, úgy, ezért én úgy gondolom, hogy az lenne a legjobb, hogyha elutasítanánk ezt a javaslatot, mert nem alapos, és semmiféle többletet nem, többletértéket nem java, nem, nem, nem ad. Az ECR képviseletében nincs senki, GUE-től se, az FD-től sem. Akkor most három további jelentkezőnek fogom megadni a szót. Weiler, Schwab és Weisgerber képviselőknek. Szeretnék én is egy két kérdést föltenni a jelentéstevőnek, vagy a bizottságnak irritálónak tartottam, amikor Buzzoly úr az in-house feladatokról azt mondta, hogy korlátozni kell és szabályozni kell ezt. Na most, amikor én erre gondolok, a, a, a, Németországban is nagyon sok aggodalmat okoz az, amikor ilyen vélemények megjelennek, hiszen mi azt szoktuk mondani, hogy a hogy ott, ahol, ahol három, négy, öt évvel ezelőtt nem volt lehetőség in-house megoldásokra, ott most van, tehát sokkal rugalmasabban történnek most ezek az in-house megoldások, mint ahogy Zsuván úr ezt szeretné. Lehetséges, hogy az ön jelentésének ezt az irányvonalát egy kicsit meg lehetne változtatni. Tehát, hogy egy, az, az a kérdés, hogy valóban így gondolja-e Zsuván úr, hogy nem rugalmasságra, hanem szigorúságra van itt szükség. De most Schwab úrnak adom át a szót. Köszönöm szépen. Nagyon sokan sokat elmondtak már, tehát én is nyilván nem olvastam el az összes módosítót, lehetetlenség volt ezt megtenni. Nagyon fontos, hogy egyszerűsítsük a folyamatot, és elmondanám én is Zsuván úrnak, hogy nagyon konstruktív munkát végeztünk, ezért köz, ezt köszönöm is és nagyon jó alapot teremtett a vitához a munkája. Nyilván még sok probléma maradt mm, mm, és megoldásra vár, de azt hiszem, hogy az egyszerűség eh, er, irányítása jó. Az, hogy a önkormányzati szinten megszervezett eh, ellátások eh, el, kapcsolatos eljárásokat meg kell e, egyszerűsíteni, ez nagyon-nagyon fontos, ezt én is támogatom. De mielőtt még a részletekbe belemennék, én is szeretnék három információt adni a szakbizottságnak, mégpedig arról, hogy hogy tulajdonképpen milyen alapokra épül ez az irányelv, és hogy milyen tanulmányokra épül a, úgy gondolom, hogy ezek a tanulmányok nem megfelelőek. Természetesen nagyon nehéz egy olyan helyzetet jól átlátni, amikor ennyire különböző a tagállamokban nem csak a jogi rendszer, hanem a politikai hagyományok is ezek, ez ilyesfajta témákkal kapcsolatban és ezért viszont az a probléma, hogy nem biztos, hogy a bizottság javaslata megfelelően stabil alapokon nyugszik. Sajnos nem látom e, itt ebben, ezek kapcsolatban a, a megfelelő tisztaságot, nem látom, tiszt, nem látom és a tisztán a helyzetet. Na most a a 11-es cikkel kapcsolatban azt is mond, eh, szeretném én is elmondani, hogy ahogy azt eh, jelentéstevő is mondta, hogy ö, eh, amikor, ö, amikor a hogy, hogy Németországban is létezik olyan ö, eljárás, amikor az önkormányzati szinten a jelzetek szerint oldják meg. Én a... szeretném támogatni azt, amit a jelentéstevő úr mondott ezzel kapcsolatban, de úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy az eljárásokat rugalmasabbá tegyük, hiszen ez majd az ahhoz is, ahhoz is fog vezetni, hogy ne adósodhasson el teljes mértékben a, a résztvevő. A és, és a belső piac kialakításánál nem szabad egyedül a versenykritériumokat figyelembe venni. Én gondolom, úgy gondolom, hogy még nagyon sok tennivalónk és tárgyalnivalónk van ezzel kapcsolatban, de hát remélem, hogy jó, sikeres munkát tudunk végezni. Gerber asszony. Köszönöm szépen én is a jelentéstevő munkáját. Támogatom, de van néhány megjegyzésem én is először megköszönöm a konstruktív és nagyon nyílt együttműködést. Először is Rülasszony véleményét osztom. Véleményem szerint is, és ez nem csak a mi véleményünk, hanem nagyon sok más kollégáé is, az irányelv többletértéke még mindig nem egészen világos, még nem látszik. Még mindig azt kérdezném, hogy Miért van egyáltalán szükség erre az irányelvre? A diszkrimináció elleni szabályok nyilván már léteznek. Én úgy gondolom, hogy ha csak ezt, ez, ez, így segítenénk a helyzeten, akkor tényleg nincs szükség erre az irányelvre. Nagyon sok ponton meg kell, változtatásokat kell eszközölnünk, természetesen a túlzott bürokráciát meg kell akadályoznunk, és meg kell adnunk az önkormányzatoknak a megfelelő rugalmasságot, de és természetesen fontos az, az is, hogy a KKV-kat támogassuk, de kérdés, hogy, hogy, hogy szüksége, e, szükséges-e ehhez egy irányelv elkészítése. Weiler asszony is mondta, hogy a, hogy a közhatóságok közötti együttműködés és az in-house feladatok megoldásait kérdéses, hiszen hogyha egyszer közügyről van szó, akkor kérdéses az, hogy a hatályt meg kell -e bolygatnunk Tulajdonképpen arról van szó, hogy nagyon sok önkormányzat szeretné, hogyha meg lenne a lehetőség arra, hogy saját ö, házon belüli áll, áll, vállalkozóival dolgoztasson, ö, és ezt az üzleti modellt nem kellene megszüntetnünk, ezt sokkal jobb lenne, hogyha megtartanánk ezt a lehetőséget. És ö, hogyha a szerződés, a szerződés jogot így befoglaljuk a koncesziókról szóló irányelvekbe, akkor nagyon fontos, hogy ezt ezt, ezt tartsuk meg. Én úgy gondolom azon kívül, hogy a az sem felel meg az Európai Unió bírósági joggyakorlatának, amit a magán cégek kizárásával kapcsolatban látunk, és ezért úgy gondolom, hogy át kell gondolnunk még, hogy itt a 80 százalék-e a helyes százalékszám, és hogy valóban, valóban milyen tevékenységeket kell belefoglalni hogy a 90% helyett inkább 80%-ban határozzuk meg a, tevékenység, az ide számított tevékenységek mennyiségét. Azon kívül a küszöbert kértékeket nagyon alacsonynak tartom, ezeket meg kell emelni, hiszen itt nincsenek nemzetközi kötelezettségek, tehát nem lehet érvelni amellett, hogy ezek miatt nem tehetjük meg ezt. Azon kívül a kivételeket is át kell gondolnunk. Zsován kolléga nagyon sok néhány területet szeretne kivételekhez sorolni, másokat meg nem. És például át kellene azt gondolnunk, hogy a vízszolgáltatások vagy az árampiac ide tartozzon, hiszen ezek nagyon fontos, környezeti szempontból is nagyon fontos ágazatok. És például a víz szolgáltatás piacának liberalizálása nagyon veszélyes lenne, ezért is gondoljuk, hogy a víz, valamint a a vízszolgáltatás és a mentőszolgáltatás is ide tartozzon. Minden, és, és, és az lenne a fontos, hogy hogy ezek a szolgáltatások létezzenek a vidéki területeken is, hiszen hogyha úgy változtatjuk meg az irányelvet, hogy hogy nem lesz népszerű, vagy nem lesz vonzó ezeknek a megszervezése, akkor lehet, hogy bizonyos vidéki területeken nem is lesz majd, nem is fog ez majd létezni. Tehát ezért tartom veszélyesnek a vízszolgáltatást és a mentőszolgáltatást is, mint ágazatot kizárni ennek az irányelvnek a hatája alól. Én úgy gondolom, hogy az irányelv nem ad semmi többletet, ezért én nem tartom szükségesnek egyáltalán ezt az irányelvet. Elnök, mielőtt átadnám a szót a bizottságnak, Weisgerber asszonynak eh, elmondanám, hogy eh, igen, én azért mégiscsak támogatom az irányelvet a jogbiztonság miatt. Úgy gondolom, hogy egy sor eh, szolgáltatást, például a mentőszolgáltatást is meg kellene, hogy tudjunk oldani in-house módszerekkel. Szeretném, hogyha a bizottság kitérne arra, hogy a küszöbértékekről mi a véleményük, mert a Tarabella, Tarabella ügyhöz képest itt mások az értékek, aztán a kivételekről is szeretném, ha szólnának, és igen, hogy az in-house ügyben is mondják el a véleményüket. És aztán még majd esetleg zárásképpen Zsuván úr is összetudná foglalni azt a vélem, beli véleményét, hogy ezek a bizonyos százalékszámok, amelyekről Weisgerbe asszony beszélt, az ön véleménye szerint hogy kell, hogy kinézzenek, legyenek 90 vagy 80 vagy 85 ez a százalékos arány, nagyon sok lét, javaslat létezik. Ön mit gondol erről? Mayer úr szeretne hozzászólni a bizottság nevében. Köszönöm szépen szeretném először a bizottsággal kapcsolatos megjegyzéseket elmondani. Olyan, én mi csak akkor alkotunk jogszabályokat, amikor szükség van rájuk. Tehát csak akkor, hogyha értelmes a, a megalkotásuk. Nagyon fontos ezt persze átgondolni, de a szükségesség is nagyon fontos ebben az esetben, ebben a kérdésben, és hogyha azt nézem, hogy az elmúlt, az elmúlt hetekben megnézzük, hogy Németországban és a többi országban mi a helyzet, úgy tűnik, hogy egyre nagyobb a szkepszis az európai jogalkotással és jogalkotókkal szemben. Nyilván a válság miatt is van ez, meg a mentőcsomagok miatt is. Ö, mindig így szokott ez lenni, akkor válság van, de az embereknek meg kell tudni különböztetni, hogy mi az, ami a nemzeti jogalkotás törvényhozók által kerül eldöntése, és mi az, ami európai szinten. És hogyha mi olyan területeket, nekünk olyan területeket kell szabályozni, amik tényleg, tényleg közvetlenül érintik az embereket. Na most például én a 100 wattos körtének a kicserélésével kapcsolatban is úgy gondolom, hogy ha egyszer csak 56 euróért lehet egy megfelelő hasonló villanykörtét venni, akkor az egyszerűen rossz az a jogszabály. Na most én úgy gondolom, hogy nem feltétlenül szükséges ez az irányelv, nélküle is ellennénk. Értelmesnek értelmes, különösen azért, akkor, hogyha nem, nem fogjuk túlságosan kiterjeszteni. És elmondanám, hogy vannak olyan részei, amik értelmesek. Tehát nem arról van szó egyáltalán, hogy csak azért alkatunk egy jogszabályt, mert tudunk. Van egy alap, van egy jelentéstevő, van egy javaslat, akkor egyszerűen most ezt végig kell csinálnunk, de el akarnám mondani, hogy amire nincs szükség, azt nem csináljuk, de hogyha valami értelmes és lehetséges megcsinálni, akkor azt meg szeretnénk csinálni. A bizottságnak adom meg a szót. Nagyon szépen köszönjük, elnök asszony. Először is szeretném megköszönni a módosítákat és az erőfeszítést és a szakbizottságnak a munkáját a koncesziós irányelvvel kapcsolatban. Tudjuk, hogy vannak problémák persze ezzel a jogszabályjal. Mint már korábban is többször említettük, nagyon kedvezően fogadtuk a jelentéstervezetet és a különböző megoldásokat, amelyeket ezekben, ebben a dokumentumban felsoroltak. Ugyanis ez jó irányba lépett el, hogy megfelelő megoldásokat találjon olyan kérdésekre, amelyeket eddig nem szabályoztak. A szöveget azt egyszerűsítették, tehát ez jó felé, jó irányba mutat és épp ezért ennek az irányelvnek a kapcsolatos jelentést kedvezően fogadja a, bizottság. A módosítók a különböző irányba mutatnak, épp ezért inkább csak általános megjegyzéseket tennék azokkal kapcsolatban, amelyek az irányelv szempontjából fontosnak tűnnek. Szeretnék reagálni a az irányát célját illetően való félreértést, félreértéssel kapcsolatban. Ez az irányelv, ez a közbeszerzéssel kapcsolatos eszköz, vagy legalábbis a hatóságok állami pénzen történő közbeszerzését illetően, hiszen ezzel kapcsolatban még nem volt jogszabály. Vannak különböző közbeszerzési jogszabályok, eh, kivéve a szolgálatokat, szolgáltatásokat illetően, eh, és a kockázattal kapcsolatban eh, nyilvánvalóan nagyon világosan kell látni a kérdéseket. Itt a közbeszerzési jogi eszközről van szó, és ilyen szempontból az irányelv az összes Európai Uniós szolgáltatóval kapcsolatban rendelkezik, hiszen a közbeszerzés belső piacáról van szó, és a bármilyen nemzetiségű szolgáltatónak a KKV-ket is beleértve segíteni kell a piachoz való hozzáférést illetően. Nyilvánvalóan a jelentés a szeretné, hogy minél egyszerűbbek legyenek a jogszabályok. Tehát, mint mondtam, közbeszerzési jogszabályról van szó, és a szolgáltatóknak a lehető legegyszerűbb módon szeretne lehetőségeket biztosítani. Nézzük a konkrétabb módosított csoportokat az első, hogy visszaötösítsük ezt az irányelvet. Nyilván a bizottság nem örül az ilyenfajta módosításnak, de hát nyilván erre van lehetőség. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy hajlandóságot mutatnak az irányát bizonyos aspektusaival kapcsolatos munkának. A, nyilván az elutasítás az az egyik lehetőség. Nos, akkor nézzük a ö, célt illetően és a világosát tételt illetően. Vannak olyan módosítók, amelyek nyilván arra mutatnak, hogy nem privatizálni akarnák a szolgáltatásokat, és a hatóságok döntetik azt, hogy hogyan adják ki a, ezeket a szolgáltatásokat másoknak. Épp ezért ezek a módosítók nagyon fontosok. Aztán az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokkal itt jelentőn, tehát hogy a hatóságok ezt úgy szervezhetik meg, ahogy a, óhajtják. Épp ezért ezt, hogy világosabbá tették, ezt nagyon üdvözöljük. A kizárásokat illetően, hogyha ez az irányelv nek van értelme, akkor nyilván kell, hogy célja is legyen amikor az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokat, vagy nem gazdasági érdekű szolgáltatásokat mind ki akarják zárni, eh, akkor eh, a tanács és a parlament eh, társ jogalkotóhoz ként szerepel ebben. Tehát, hogyha kizárnak olyan ágazatokat, amelyeket ezekkel a szolgáltatásokkal kapcsolatos, az a jogszabálya szemben van. A gazdasági érdekű szolgáltatásokat illeten, habár a verseny szabályok nem alkalmazandók itt, de a közbeszerzési szabályok alkalmazandók. Tehát itt akkor tudni kell, hogy milyen szolgáltatásokról van szó. A meghatározat illetően tehát, hogy mi egy koncesszió, mi nem egy koncesszió, nagyon hasznos, hogyha ezeket világosabbá tegyük, de vannak olyan kérdések is, amelyeket nem ez az irányel fed le. Az állami együttműködést illetően, amelyet több kolléga is említett, A bizottság javaslata az az ítélkezési gyakorlatot követi, és bizonyos szempontból még tovább is megy az állami hatóságok együttműködését illetően e, ugyanis a bíróság az nem egészen világosan fogalmazta ezt meg, de a bizottság úgy látta, hogy e, a rendelkezéseknek ezt világosabbá kell tenni, és a 15-ös cikkben ezt tették meg. Ugyanakkor óva intenék e, arra, hogy a bíróság világosan utalt arra, hogy ez állami hatóságok közötti együttműködés jelent, tehát épp ezért a magántőkét teljesen ki kell zárni persze itt a, a házon belüli helyzetre figyelni kell. Végül, de nem utolsóban, a módosításokat érintő cikkeket illetően a bizottság szerette volna az, a szerződés alakulásának a lehetőségét biztosítani, és a bizottság ezért a hasznos megoldásokat kínált erre. Vannak olyan módosítók, amelyek a tagállamok ajánlásait követte, és ma is már láthatjuk, láthatunk konvergenciát a, ezeket a módosítókat illetve, de vannak olyan módosítók, amelyek e, ugyanebbe az irányba mutatnak, és ez további e, diszkusziót eredményez. Köszönöm. Hát, ja, hát ich habe Frau gesehen, aber ich Rühle asszonyt is láttam, de mégis még egy kérdést föltennék a bizottságnak. A küszöbértékekre válaszolt? Igen? Rühle csak egy rövid kérdésem lenne, jól értettem azt, hogy azt mondta, hogy az általános érdekű szolgáltatásokat a bíróság ítéletének megfelelően befoglalnánk az irányelv hatályába? Hiszen a Lisszaboni szerződés érte, értelmében az általános érdekű szolgáltatások kizárólag a tagállami illetékesség alá tartoznak, csak az általános, tehát, tehát akkor itt mi a helyzet? Köszönöm szépen. Az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokat illetően a bizottság a módosítókban levő jogalvaslatokat tehát hogy ez a tagállamok hatáskörébe tartozik, egy hasznos, ez egy hasznos megállapítás, és a jelenlegi jogszabályoknak fegyel meg. Ugyanakkor a gazdasági érdeklő általános szolgáltatásoknak a kizárását a bíróság nem tartja lehetőségnek. Vannak olyan ítéletek, határozatok a bíróságtól, például az eurával szerezhetben, ami e felé mutatnak. A küszöbögértékeket illetően valóban a helyzet egy kicsit más a, a közbeszerzéseket illetően. Nem lehet, nem, nincsen teljes szabadság a küszöbértékek meghatározására. Az e- nemzeti érdekeket is figyelembe kell venni. Tehát egy ország és a harmadik ország között a határ értékeket ők határozzák meg, és hogyha mi belenyúlunk, akkor ezt mi nem tehetjük. Tehát vannak olyan szolgáltatások, ahol már a küszöb meg van határozva. Köszönöm. Ja, wir haben noch etwas Zeit. Még van egy kis időnk, úgyhogy megadom még egyszer Ül asszonynak a szót. Csak az volt a kérdésem, hogy ezeket a két oldalú szerződéseket meg lehet-e kapni. Elnök, szeretném megkérni, hogy írásban küldj el nekünk, hogy milyen szerződésekről van itt szó, Na most a, szeretnénk mi is a küszöbértékeket megem, megemelni más másrésztről ugye nem szeretnénk ezzel kapcsolatban más, még további problémákat generálni, úgyhogy szeretném, hogy írásban válaszolna ezekre a kérdésekre. Én azt hiszem, hogy már eléggé jól körüljártuk a problémát, úgyhogy most Zsüven úrnak adom meg összefoglalásra még egyszer a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Lázasan jegyzeteltem. Először is Hans Péter amikor valaki azt mondja, felszólal, és azt mondja, hogy Európa túl sok mindennel foglalkozik, az mindig sikeres. De őszintén szólva, hogyha én ezt mondanám, akkor mindenütt sikert érnék el. De hát azt hiszem, hogy nekünk inkább azt kell figyelembe venni, hogy egy európai országnak az állampolgárai vagyunk, és most közösen egy új eh, eh, közösséget eh, alakítunk ki, amelynek közös szabályokra van szüksége, és a mi feladatunk az, hogy meghozzuk létre ezt a joganyagot. Tehát nekünk pontosan ez a feladatunk, hogy a kollektív irányítást hozzuk létre. Egyetértek azzal, hogy lehet, hogy ez nem ma történik meg, hanem majd a jövőben, de szükség van közös szabályokra. Hogyha azt mondjuk, hogy Európa sok mindent tesz, tudom, hogy hogy Európa homogenizálja a dolgokat, de hát ez szerintem jó. Weiler asszonynak szeretnék válaszolni. Azt kérdezte, hogy én nekem milyen felfogásom van a én úgy hiszem, hogy először is a koncesszió az csak egy eszköz, egy plusz eszköz a közhatalmak kezében. De hát ezt eszközként kell tekinteni. És arra kell figyelnünk, hogy a koncesszió ne legyen egy privatizációs lehetőség, tehát hogy a kisajtón keresztül be lehessen lépni. A hatóságok dönthetik el, hogy használják ezt az eszközt, vagy nem. És itt pont. Épp ezért nem akarok megnyitni egy vitát arról, hogy, hogy mi a jó, hogyha a vízszolgáltatást privatizálják, vagy nem. Én csak azt akarom mondani, hogy a polgármester, a régiónak az elnöke, a választott képviselőkkel megválaszthassa, hogy milyen irányítási módszert szeretne vállal, vállalni vagy pedig különben kizáradik ezek, ebből az irányelből, vagy pedig egy ideiglenes irányítást választ. Tehát a, a privatizáció az egy irányítási módszer, amely ideiglenesen egy magánszolgáltatónak lehetőséget biztosít. Szeretnék egy kitérőt mondani. Vannak olyanok, akik azt mondják, hogy a bizottságnak a szövege nem jó, hiszen megnyitja a lehetőséget a privatizációra. De azok, akik ezt mondják, azok védják azokat a, végid, védik azokat a rendszereket, hiszen már is magánvállalkozóknak adtak bizonyos szolgáltatásokat, és nincs is konkurencia. Én ezt privatizációnak hívom, hogyha ilyen körülmények között zajlik le. És pontosan azt szeretném látni, hogy amikor ezt teszik, akkor ezt átláthatóan tegyék, az egyenlő mód, bánásmódot biztosítsanak a különböző jelölteknek. Továbbra is Weiler asszonynak válaszolnék. Szükség van jogbiztonságnak. Nézzék meg a bíróságnak a határozatait a koncesziókkal kapcsolatban. Bizony ott jelentős határozatok vannak. Azt hiszem, hogy egy európai nemzetet építünk mi most, és hogy a kolléga nőknek válaszoljak, nőnek válaszoljak, objektíven, a koncesszió az egy transnacionális, tehát a nemzetek fölött lévő, azokon átmutató ö, ö, dolog. Van egy, a Kingswasser egy, ö, amely elsősorban állami cég, 1,3%-a a tőnkének magán. És ez most egy felhívást nyitott meg Bordó, tehát egy tendert Bordó régiójában a bordóiak azért nem a vízről ismertek elsősorban, de azért nem mondjuk már, hogy ez nem transnacionális hatású. Tehát épp ezért azt kell megvizsgálnunk, hogy a közhatóságok mennyire akarják bevonni a magántőkét a szolgáltatások nyújtásába. Jól van, hát tegyék meg, ha akarják, de tegyék ezt átláthatóan. És hogy, hogy valóban válasszanak a jelöltek között még akkor is, hogyha e, múltbeli okok miatt, és ez minden államot érint, e, ez egy nagyon összetett kérdés, hiszen vannak rendszerek, amelyek működnek. Tehát egy e, lehetőséget kell találni arra, hogy a rendszert adaptálják. Erre idő van, időre van szükség. Én magam is áldozata volnak, vagyok ennek. 2004-ben én, mint polgármestere egy Párizs melletti településnek, én egy 70%-os állami tőkéjű szolgáltatással kapcsolatban egy, egy koncesziós szerződést ajánlottam fel nem versenyeztettünk, hiszen megvolt a korábbi szolgáltató. 2012-ben eh, megsemmisítették a koncesziót, egy francia bíró, ugyanis a szerződés elve alapján, mert eh, mi nem biztosítottuk az egyelő bánásmondot, eh, és 200 millió euróról van, volt szó, és a, a szerződésnek a nagy elveit nem tett, vettük figyelembe. Pedig és itt most elmondom, hogy igazából hogy gondolom, úgy gondolom, hogy kollektíve tévedünk, hogyha, mert hiszen mindig is így gondolkodtunk, és akkor azt gondoljuk, hogy ez nem fog megváltozni. Egy napon lesz egy bíró, aki azt úgy fog határozni, hogy Á, volt magántőke jelen? Nem versenyeztettek? Na, akkor ezt megsemmisítjük. Tehát ez fog itt történni. Tehát épp ezért egy olyan lehetőséget találni, hogy ebből a helyzetből kilábalhassunk. És ehhez pontosan meg kell határozni, hogy mi, mi kizárt és mi van benne. A magántőkét egy nagyon egyszerű eljárással kell bevonni, és egyetértek Rüle asszonynal, hogy egyszerű eljárásra van szükség, és lehet, hogy ez nehéz feladat lesz a, ezekkel a módosításokkal. Legyen két szakasz. Először a közhatóság nyilatkozik arról, hogy egy ilyen és ilyen témában versenyt hirdet meg másodikban pedig, hogy ö, választottak valakit. És közben pedig azt tesznek, amit akarnak, de ezt le ilyen egyszerűvé lehet tenni, és ez elegendő lenne. Ez nem jelenti az önkormányzatoknak, hogy plusz feladatokat kellene ellátniuk, egyszerűen garanciát jelent arra, hogy igazságos módon csináljuk ezeket a dolgokat. A az hatóságoknak az e- víz, az elektrom, az áram és a hulladékszállítás e, szolgáltatásokat illetően e, biztosítani kell, hogy milyen milyen számok lennének, 10%, 20%, de minden esetre mi a felfogás? A felfogás, az, tehát a gondolat az, hogy e, egy közhatóság, például egy, a Párizsi, aki a hulladékszállítással foglalkozik, egy százszázalékok állami cég, mondhatja-e azt, hogy Strasbourgban versenybe száll a hulladékszállításért, mert hogy ez in-house lenne, tehát házon belüli. Tehát itt van a 10%-ról szó. A, a, a tevékenységnek 90%-a a közhatóságokat illetően a, a meghatározó szám. Tehát, de fontos, hogy verseny lesz. Ez nem privatizáció, és nem is lehet. A közhatóságoknak saját maguknak kell a szabályokat felállítani. Amikor ezeket már megalapították, akkor követni is kell őket. Negyedik, amikor a szolgáltatást teljesen a kezébe akarja tartani a közhatóság, akkor megtartja. Ötödik, hogyha magántőkéről van szó, akkor választhatunk, hogy versenyt akarunk, vagy nem. Hogyha 2004-ben az én történetem alapján mi úgy döntöttünk, hogy bevonjuk ezt a magántársaságot, azért emert nekem barátaim voltak, vagy egyszerűen csak könnyebbé tette a munkát. Ha ma sokkal nyugodtabb lennék, hogyha hat hónappal több időt töltöttem volna ezzel, akkor ugyanazokat választottam mert jól, volna, mert jól végezték a munkát. Tehát szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy vannak olyan helyzetek, amikor a magán és az állami tőkét együtt használják, de az elkövetkezendő években ez nagy jogi problémákat fog okozni. És Bernadett felé fordulok és a többi francia felé. Emlékezzünk arra, hogy Franciaországban 25 évvel ezelőtt, amikor bizonyos törvényeket fogadtunk el, akkor egyetlen célja volt, hogy a korrupció ellen harcoljunk. Ugyanis nagyon tudjuk, hogy vannak olyan állami hatóságok, amelyek ilyen vagy olyan jelöltet azért választottak, mert megkönnyítették a helyzetet. De hogyha ez is tud szolgáltatást nyújtatni, akkor miért ne? Elnök asszony, remélem, hogy mindenre tudtam válaszolni. Nun gut, um... rendben van. Még három percünk van, úgyhogy Bernadettnek is megadom a szót. Merci. Köszönöm szépen, elnök asszony. Csak szeretném megköszönni Filipnek eh, mindazt, amit most mondott. És szeretnék eh, a kétkedőknek eh, annyit mondani, hogy az utolsó mondata nagyon fontos volt. Franciaországban 25 évvel ezelőtt a helyzet egészen más volt, és ez a törvény egy olyan törvény volt, amit senki sem kérdőjelezett meg később. Tehát azt hiszem, ez nagy előrelépést jelentett, az átláthatóságot, az egyelő bánásmódot, és a fogyasztók, és az állami hatóságok védelme szempontjából. Én azt mondtam, hogy Németországban nincs akkora korrupció a víz, víz ágazatban Németországban, mint Franciaországban, és bár ennek a bekezdésnek az ellenére. Köszönöm szépen, köszönöm mindenkinek a, ezt a kis kirándulást, ezt a kis filozófiai jelenetet. Hát gondolom, hogy mindenki, minden európait örömmel tölt el, hogy az anti-európa jellegű megjegyzéseket meg kell, ellenharcolni kell valóban a francia korrupció ellenes törvény a 25 évvel ezelőtt törvény nem véletlenül született meg. Természetesen Németországban nem volt olyan mennyiségű korrupció, de azért valószínű, hogy létezik. Én is tapasztaltam ilyen ügyeket, úgyhogy azért arról nincsen szó, hogy Németországban egyáltalán nincsenek ilyen dolgok. A Crime különbizottság is foglalkozott a korrupcióval, és hát meg kell, hogy mondjuk, hogy ott nem egy jelentéktelen téma a pályázatok és a közbeszerzések, illetve a, illetve a közbeszerzések odaítélése terén valóban rengeteg probléma van mindenfelé. Értem, hogy mire gondol, de azért meg kell, hogy mondjam, a korrupció, a pénzügyi válság miatt egyes államokban most megint fölütötte a fejét. Nagyon kreatív emberek vannak, akik megpróbálják a törvényeket megkerülni és kihasználni a jelenlegi helyzetet. És valóban úgy tudunk segíteni ezen a helyzeten, hogy egyszerű, világos struktúrákat építünk föl, és úgy gondolom, hogy ez valóban Európa, Európa feladata lenne. Elmondom tehát akkor, hogy mi az ütemterv. Zsüván úr, remélem, hogy jól mondom. A szavazás december 18-án lesz a szakbizottságunkban, igaz? Tehát ez a nagyon fontos jelentés az összes kompromisszummal, amit ő majd elkészít, és az összes módosítóval együtt 10, december 18-án kerül szavazásra. Ez csak azért húzom alá, mert hogy a koordinátorok számára, mindenki más számára világos kell, hogy legyen, hogy az nem fog menni, hogyha csak hat vagy hét képviselő lesz jelen a szavazáson. Tehát szó, át kell még egyszer gondolni, hogy jó-e ez a dátum. Én úgy gondolom, hogy túlságosan fontos ez a téma ahhoz, hogy erre a dátumra tegyük, de hát ez van. Tehát most akkor ezzel végé, véget is ért a koncesszióról szóló jelentés tárgyalás. A következő napi rendi pontunk a közbeszerzés. Megvan, az, megvan a jelentéstevő, az árnyék jelentéstevők még nincsenek, de Schwab úr meg fogja majd oldani a kérdést. Szociáldemokraták nevében dolgozó árnyék jelentéstevő is útban van már idefelé. Vezsang úr is itt van, Rúle asszony is. Jó. Akkor egy nagyon rövid két perces szünetet tartunk. Tarabella úr is nem sokára megérkezik. Um.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste. Tisztelt kollégák, tisztelt vendégek, kedves alkalmazottak! Nagyon érdekes, izgalmas téma, amiről eddig beszéltünk, de most át kell, hogy térjünk a hetes pontra, közbeszerzés. Mark Tarabella a szociáldemokraták részéről írta meg a közbeszerzésre szóló jelentést. Tessék, uram, át is adom mindjárt a szót. Merci. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök asszony. Kedves kollégák! A közbeszerzéssel kapcsolatos téma az utóbbi néhány hétben előrelépett, és a, a frakciók megvi, megvizsgálták a kérdéseket. Az eljárást illetően már lezárhatjuk a kérdéseket, de még vannak nyitott kérdések, például a 7-es, 8-as, 2-es, az 5-ös, 9-es és 10-es, de ma beszélünk a 9-es, 9 10-eseket. Mindenesetre az irányelvnek a hatája, a KKV-kre kapcsolatos kérdések, stb. azok még nem feltétlenül ma kerülnek témára nagyon fontos kérdésekről vannak szók, és csütörtökön, ugye csütörtökön lesz az árnyékjelentéstevőknek a e, következő ülése. Szeretnék a klaszterekről beszélni, mint a hetes, amely az e, átláthatóságot, a különböző változatokat, és a többi a jogi biztonság, és a többi kérdéseket táglal. Szerintem ezeket alapállásként nem lehet megengedni, e, de nyilvánvalóan a piac életében ezeket azért figyelembe lehet venni, azért, hogy ne legyenek túlzott költségek. A nyolcas klaszterben egy nagyon fontos részével, részéről beszélünk az irányelvnek. Az összeférhetetlenségnek a kérdését azt világosá kell tenni, és szerintem ennek nem érzelmi jellegűnek kell lenni, hanem gazdasági, stb. ahogy a bizottság eredeti javaslatában is volt. Az átláthatóság az egy alapvető kérdés, és a bizalmas létet illetően én egy módosítót nyújtottam be, és pedig, hogy a hatóságoknak a bizalmas kérdéseket nem kell nyilvánosságra hozni, de a szerződésnek a, a részleteit igen. Nos, tehát nyílt módon kell dolgozni, és én magam is ilyen fajta munkát akartam végezni az árnyékjelentéstővekkel és a, a frakciókkal, de hét bizottságnak kell véleményt alkotnia erről a kérdésről. A munkamódszer a kompromisszumok közötti e, egyensúlyt szerette volna e, elérni, és lehet, hogy voltak olyan kérdések, ahol nem sikerült a megfelelő e, kompromisszumot elérni, például a négyessel kapcsolatban az ajánlát, a, a, a különösen alacsony ajánlatokat illetően meg kell határozni pontosan a dolgokat, hiszen a közbeszerzéseket illetően ezek a megvalósítást illetően problémákat jelentenek, és ezek a kirívóan alacsony értékű ajánlatokat illetően a százalékokat kell megállapítani, ami egy eszköz azért, hogy a dömping ellen harcoljunk, amely a piacot fenyegeti. Lehet, hogy itt egyedül állok a véleményemmel, hiszen a többi frakció nem akar százalékokra utalni. Az irányelv négyes fejezetében a közbeszerzés irányításával foglalkoznak. Én azt mondtam, hogy a bizottság javaslata nem határozza meg pontosan a, az ellenőrző szervet. Nyilván ennek a felállítását mi támogatjuk, de ahol már létezik ez az ellenőrző szerv, ott nem kell még egyszer felállítani, Például az, a federális államoknál nyilvánvalóan Németországban például a tartományoktól függ ez. Tehát csak ott kell létrehozni ezeket az ellenőrző szerveket, ahol nem léteznek. Tehát a különböző országokban különböző módon kell ezt figyelembe venni. Nos, akkor az alkalmazási hatályt illetően a 16-os cikkben lévő módosított ez a 8-as cluster, eh, amely a KKV-król beszél, eh, hogy konzorciumokat állíthassanak ki. Ezek meglévő gyakorlatok, például Olaszországban, amelyek bevált gyakorlatok. Tehát egyetlen eh, szolgáltató lenne, és együtt a különböző szétszórt szolgáltatók gyűlnének össze, hogy együtt tegyenek egy ajánlatot. Az állami együttműködéseket illetően hatalmas számú módosítást nyújtottak be. A kompromisszum nem nehéz, hiszen el akarják ismerni a tagállamoknak a szabadságát, és a helyi önkormányzatoknak e, a szabadságát arra, hogy az általános érdekű gazdasági szolgáltatásokat illetően hogyan járjanak el. A kötelező szociális védelmet illetően, amely alapvetően fontos, a bizottság javaslatában beszélik, beszélnek az A és B eh, szolgáltatásokról, és könnyített szolgáltatásokról, eh, ahol nagyon fontos az átláthatóság. Az A és B eh, szektorokra való osztás hosszú kivételi listát hozna létre, amely eléggé önkényes, és a belső piaci harmonizációhoz elsősorban arra van szükség, hogy közös szabályokat fogadjunk el. Nos, ennyit akartam mondani, és a klasztereket illetően az utolsó négyet vagy ötöt hetestől kezdve vizsgálnánk meg most. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Tarabella kollega. A kereszténydemokraták nevében Schwab úr fog szólni, a liberálisok közül nincsen itt senki. Zöldek nevében Rüle asszony, és majd Dion úr is szól. Az EFD nincs itt, az ECR nevében viszont van jelenlevő. Akkor először Schwab úrnak adom meg a szót, aztán Rüle asszonynak. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is egy-egy olyan dosszié, amely végre keretet alkot a közbeszerzéseknek, és itt a klaszterekben egy kicsit egyszerűbben jobban tudtuk strukturálni az egészet. Nagyon fontos lenne, hogy a Tarabella úr által javasolt módon foly, folytassuk a munkát, de az meglepett, hogy a belga sajtóban egészen másképpen állítják be ezt az ügyet. Mayer kolléga is elmondta, hogy mennyire sokat foglalkozunk az európai szintű nyitottsággal, és ugyanakkor úgy tűnik, hogy a belgákat mégsem tudjuk megfelelőképpen tájékoztatni, hiszen az nem valós, hogy a szociális szolgáltatásokat akarjuk liberalizálni, hát vagy a bizottság azt akarja liberalizálni, és amikor a belga sajtóban ez megjelenik, ez a téves információ, akkor ez azért nem fenntartható, ez nem elfogadható, hiszen a bizottság sem ezt javasolja. Ezzel kapcsolatban nyújtottam be módosítókat is, meg, és, és nem helyes az, hogy ezt az irányelvet bizonyos emberek az európai nyilvánosság előtt le akarják járatni. Nagyon fontos, hogy átlátható legyen ez a terület, és szeretnénk alá, szeret, ahhoz kell hozzájárulnunk, hogy semmiképpen ne a legalcsóbb ajánlatot, ajánlatot tevő kapja meg a feladatot, hanem a leg gazdaságilag legelőnyösebb -leg ajánlat kapja meg azt, hogy sokkal rugalmasabb legyen a munka, sokkal kevesebb legyen a ö, bürokratikus akadály, és sokkal átláthatóbb, egyszerűbb legyen az eljárás. Ezt a munkát szeretnénk tökéletesíteni, örülök neki, hogy mindenféle kritikát meg tudunk itt említeni, és természetesen meg fogjuk tenni. Először franciául fogom elmondani az ő véleményét. Tehát bizonyos vörös határvonalakat határoznak meg. Nem akarjuk, hogy ez a dokumentum bizonyos szociális jogi határokban más helyzetet hozzon létre. Ugyanakkor világosan szeretnénk lássabban legyen szíves. Ugyanakkor készek vagyunk világosan megmagyarázni, hogy minden gazdasági szereplő szolgáltatónak tiszteletben kell tartani a szociális jogokat azban az országban, ahol működnek, azért, hogy más európai jogszab, jog, jogi rendszerekkel ne mondanak, kapcsolatban nem mondjanak ellen, elsősorban a munkavállalók kiküldetését illetően Épp ezért a kollégánk, Frank Daniel, szeretné azt javasolni, hogy kompromisszumokat fogadjon el az előadó, hiszen az eddigi kompromisszumok azok a szocialisták részéről nagyon korlátozottak voltak, épp ezért mindenki érdekében szeretnénk ezt elérni, hiszen mi módosítónként szeretnénk megszavazni. Aztán a 8-as és a 9-es klaszterben két egyforma pont van, ezekről szeretnék szólni. Ezek a 15-ös cikkel kapcsolatosak. Engel kolléga megkért, hogy mondjam el a következőket, hogy az EPP olyan megfogalmazást tud támogatni, amely az Európai Bíróság gyakorlatát, és a, az e, többi irányelvet is támogatja, illetve azzal meg, megegyező. Tehát az olyan gazdas, a gazdasági szereplőknek meg kell felelni a környezetvédelmi, szociális és munkavédelmi ö, jogszabályoknak, amelyek a termeléssel kapcsolatosak, és amelyek az európai szintű jogszabályok és a nemzeti, nemzeti jogszabályokban szerepelnek, valamint a kollektív szerződéseket és a szakszervezeti tevékenységgel kapcsolatos jogszabályokat is be kell tartani, illetve az 11-es mellékletben foglaltakat is. Tehát itt ez különbözik attól, amit Tarabella úr javasolt. Én úgy gondolom, hogy elég lenne az, hogyha az európai jogra utalnánk egy európai irányelben, hogyha ez lenne a vezérelv, úgy gondoljuk, hogy ha ezeket e, tehát úgy gondoljuk, hogy elég az, hogyha az európai szintű jogszabályoknak meg kell felelniük ebben a, ebben a tekintetben. A 9-es klaszterben a jó kormányzásról szóló gondolat észszerűnek tűnik. Már korábban is mondtam azonban, hogy nem szeretnénk az EPP részéről, hogyha a köz, közintézmények, a közhatóságok túlságosan nagy súlyt kapnának, de természetesen fontos, hogy legyenek az, meg, meglegyenek az információs csatornák, ezért nagyon fontos, hogy a bizottság legalább minden országban egy csatornán megfelelő információkat kapjon, a tagállamoknak és a hatóságoknak azonban ez, e, ez lehetővé kell, hogy tegye a, az akadályok nélküli munkát. Azt hiszem, hogy egyelőre ennyit fogok mondani, és eh, érdeklődéssel várom, hogy a többi kolléga milyen megjegyzésekkel él majd. Elnök. Mielőtt Rülasszonynak adom meg a szót, én is én megkérném Schwab úrnak, Schwab úrt arra, hogy az Engel úr által leírt szövegeket adja át a vezetőségnek, a bürónak, illetve Tarabella úrnak és a sedóknak és az árnyékjelentőstevőknek is, hogy, hogy ők is tudják, hogy miről szóltak ezek a javaslatok. Tessék, Rüele asszony! igen, akkor egy kicsit egyszerűbb lesz majd nekünk is a munkák. Köszönöm szépen a jó együttműködést az árnyék jelentéstevők között. Nekem egy nagy problémám van, már Korábban is beszéltünk a bizottságban arról, hogy a közbeszerzési szerződések legnagyobb baja az, hogy túl bonyolultak, ez, és ez nem az európai jogszabályok hibája, hanem az, hogy a, annak, hogy a tagállamok hogy valósítják meg a jogszabályokat, illetve hogy ezzel kapcsolatban a bíróság milyen ítéleteket hoz. De minden esetben nagyon komplex a jogszabály, és szeretnénk ezt egyszerűsíteni, demokratizálni és rugalmasabb hatékonyabbá tenni. Ezekről már, ezzel, erről a témáról már nagyon sokat beszéltünk, nagyon sok részletet megemlítettünk, de az a központi kérdés még mindig nem világos, hogy tudjuk-e támogatni ezt az irányelvet, vagy el kell utasítanunk, mert további bürokratizálódáshoz vezet. Aztán még azt is elmondanám, mondhatnánk azt, hogy egy teljes mértékben töröljük a legolcsóbb ajánlat fogalmát, hiszen valóban az a fontos, hogy a minőségileg legjobb javaslatnak, illetve ajánlatnak adjunk helyet, de hogyha nincsen e, meg a megfelelő jogi keret, arra, hogy aztán ezt bíróság ne támadhassa meg, akkor ez nem fog menni hiszen nagyon sokszor azért, illetve hogyha jogbiztonság nincsen meg mindezek körül, hiszen nagyon sokszor azért választják a leg, leges legolcsóbb ajánlatot, mert csak ez a jogbiztonság szempontjából a leg, legmegfelelőbb, legbiztonságosabb döntés. Tehát egy sor fogalmat pontosítanunk kellene, tisztáznunk kellene. Ez a problémám, ez a legnagyobb problémám, hogy még nincsenek meg, nincsenek meg az egyszerűbb és tisztább és világosabb definíciók. Ezt meg kell mindenképpen, erről gondoskodnunk kell. Aztán a bizottság a B szolgáltatásokat törölni akarja, az a kérdés, hogy mi, hogyha jobb rugalmasságot akarunk, akkor nem kellene mégiscsak a B-szolgáltatásokra is kiterjeszteni az irányelv hatája, hatáját, illetve hogy egyáltalán ér, érdemese A és B csoportokat felállítani. A, valóban azt akarjuk, hogy amikor egy egy amikor azt akarjuk, hogy egy, egy területen egy, egy, cég, egy terület valamennyi céget alkalmazni akar, illetve szolgáltatást akar neki, szolgáltatással akar megbízni, akkor azt európai szinten kell kiírni. Azon kívül a nyilvánosságára hozatallal kapcsolatban is van egy sor kérdés, ami ennek túlságos szabályozása rugalmasság rovására menne. A jelenlegi helyzet a KKV-k számára különösen nem kedvező, azt sérelmezik a KKV-k, hogy nincsen megfelelő alternatív lehetőség úgy gondolom, hogy nem kellene megnehezíteni még jobban az ő szerepüket. A kollektív szerződésekkel kapcsolatban nem értek egyet Schwab úrral, nem csak az EU-ra, EU-ról van itt szó, hanem Norvégiáról, Svájcról is. Én múlt héten Strasbourgban találkoztam az egész munkaügyi minisztériummal Norvégiában, és ők Nor- Norvégiából érkeztek hozzám, és úgy az a véleményük, hogy ha ezt az irányelvet ők is megvalósítják, akkor ez nagyon komolyan korlátozni fogja a lehetőségeiket. Nagyon sokan bírálják tehát ezt a gondolatot, ezért lehetne, ezt, ezt szeretném kérni, hogy ezt is gondoljuk át, hiszen a parlament kívánsága az, hogy vizsgáljuk föl ezt a, vizsgáljuk fölül ezt az irányelvet, és világossá tegyük, de ugye nagyon sok olyan ország van, ahol sokkal jobban, magasabb szintű munkajogi jogszabályok léteznek, és például a skandináv államoknak nem nagyon tetszene, hogyha ezt most ők kénytelenek lennének megváltoztatni. Elnök, igen, az utolsó mondatot mm, támogatom. Krajcman úr a következő hozzászóló. Köszönöm szépen. Az egyszerűsítéssel kapcsolatban már két kétségeim vannak, hogy ez valóban jól megye, hogy a, mennyire akarjuk beszabályozni, mennyire akarjuk nyitva tartani a közbeszerzési szerződéseket. Mindent lehetne részletesen szabályozni. és ilyenkor ugye nagyon könnyen válogathatnánk az ajánlattevők között, például, hogyha egy egy, egy önk, önkormányzat különböző csőrendszereket próbál meg renováltatni, és akkor erre ír ki pályázatokat, hogy akkor ugye az a kérdés, hogy a leg, ajánlatot kapják meg, vagy az innovatív ajánlatot, és hogy ezzel kapcsolatban, ezzel kapcsolatban melyik végül is a legjobb választás. Aztán a kiírási, kiírási eljárásra kapcsolatban is, kiírási szabályokkal kapcsolatban is egy sor ilyen szándék van. Na most az elektronikus árveréseket is már nagyon régen szeretnénk megvalósítani, de nagyon sok helyen ez még egyszerűen megvalósíthatatlan technikailag. és előfordultak olyan helyzetek, amikor úgy tűnt, hogy meg lehetne oldani in-house megoldásokkal a feladatot, de muszáj volt muszáj volt kiírást, pályázati kiírást írni, tehát nem biztos, hogy meg, mindig, mindig meg tudjuk találni a megfelelő megoldást ennek az irányelvnek a az, e, a, a vonalán. tulajdonképpen az a legfontosabb, hogy minél nagyobb legyen az átláthatóság a pályázati kiírásoknál, hogy az ajánlattevők tudják, hogy mit kell tenniük, hogy minél egyszerűbb legyen a dolguk, és hogy az odaítélés is minél átláthatóbb legyen, és hogy mindenféle szempont szerepelhessen a társadalmi, a környezetvédelmi, stb. szempontok. De hogyha a túlzásokba visszük, túlzásba visszük, akkor ez ahhoz fog vezetni, hogy majd olyan, olyan emberek kapják, vagy olyan ajánlatok kapják meg a feladatot, amíg, amíg nem, mégsem a legalkalmasabbak. Tehát nagyon-nagyon fontos az átláthatóság, de az is fontos, hogy észszerűen szervezzük meg a különböző pályázatokat. Ezért a, az átláthatóság mindenképpen nagyon, nagyon fontos. Persze még beszélhetnénk az AB szolgáltatásokról is, ami szerintem szintén problémás. mert akkor az csak komplexebbé, bonyolultabbá teszi a dolgokat. Tehát nem lehet, hogy, komple- hogy bonyolítunk egyrésztől, másrésztől pedig megpróbálunk egyszerűsíteni. A lehet, hogy túl nagy fába vágtuk a fejszénket, próbáljuk meg minden esetre az ideológiai ellentéteket félretenni, és gyakorlatilag szemlélni mindezt és Rüle asszony, hogyha sikerül, akkor hát, ha sikerül együttműködnünk, akkor tényleg az egyszerűsítésre koncentrálhatunk. Minden nap arról beszélünk, hogy a KKV-ket támogatni kell, de hogyha bonyolítjuk a jogszabályokat és a szerződéseket, és egyre, egyre bonyolultabbá tesszük, akkor nem könnyítjük meg a helyzetüket. Nincs se pénzük, sem lehetőségük arra, hogy ebben részt vegyenek. Sokkal jobb lenne, hogyha minél egyszerűbbé tennénk a munkájukat és az életüket. Köszönöm szépen. Az ECR képviselőtében nincs itt senki, akkor Denis de Jongnak adom meg a szót. Eh, Köszönöm, elnök asszony. Szeretném megköszönni az előadó munkáját, aki rengeteget dolgozott ezen az EPOSZI projekten. Nagyon örülünk annak, hogy milyen jelentős előrelépést tett veled. Egyetértek Schwab úrral akkor, amikor aggodalmát osztja meg velünk néhány eh, eh, vitatott társadalombiztosítási szolgáltatás privatizációról. Nagyon sok extra munkát végeztem, hiszen el kell magyaráznom, hogy nem az volt a szándékunk, hogy ezt érjük el, és elég nagy szégyen, hogy ez lett a végeredmény. A, van néhány fontos téma a, számom, a frakciumnak. Az egyik az egyszerűség, a másik, hogy lehetővé kell tennünk a közhatóságoknak, hogy elvégezhessék politikai döntéseiket. Egyetértek értek Rüle asszonynal, aki azt mondta, hogy nem kell szó szerint átvennünk a bírósági döntéseket a jogszabályokba, hanem azt kell megnéznünk, hogy milyen mozgásterünk van, hiszen kritizál, kritikával is lehet illetni ezeket a bírósági végzéseket. Ami az egyszerűséget illeti, a küszöböki kérdése nagyon fontos, fontos. Nagyon sok javaslatot hallottunk arra, hogy ezeket megemeljük. Meg kell néznünk, hogy mikor teremt ez hozzáadott értéket a jogszabályban. Különösen meg kell néznünk a helyi és regionális hatóságok helyzetét, hogy az ő életüket könnyebbé tehessük. Ami az egyszerűség kérdését illeti, nem diktálhatjuk a helyi és nemzeti hatóságoknak, hogy miként szervezik meg a munkájukat, hanem fel kell ismernünk ezen hatóságok felelősségét, és nem szabad őket irányítanunk. Van több egyéb szempont, amit szóba hoztak. Eh, az egyik, már egyik a eh, titko, eh, az egyik a plegykákra vonatkozott, a másik ar, arra, hogy el kell érnünk, hogy nagyon egyetemű legyen a megszövegezés. Egyetértek Rüle asszonynal a definíciókat illetően, és a végső célkitűzést illetően, hiszen el kell érnünk, hogy elérjük elérjük azt a célt, amit kitéztünk magunk elé, és ezt egyértelműen kell megtennünk, hogy ne öm, kockáztassuk a bíróság eljárások, eljárásokat, és később majd kidolgozhatjuk az egyes klasztereket részleteiben, de hiszek abban, hogy végül nagyon jó eredményt tudunk elérni, csak még nagyon sok ebben a munka. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm szépen van -e más képviselő még, aki szeretne szót kérni? Hárman jelentkeztek. Baldassare, Juvin és Weiler képviselő. Baldassare kolléga parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én Terabella úrnak szeretném megköszönni ezt a fantasztikus munkát és a célkitűzéseket. Szerintem tudatában kell lenni annak, hogy mi nem Németország, Svédország vagy Luxemburg számára tervezünk most közbeszerzési irányelvet, hanem 27 országnak egy közös közbeszerzési irányelvet. Nyilvánvalóan mindegyik országnak megvannak a sajátosságai, a, olyan kérdések, amelyeket figyelembe akarnak venni. Mit akarunk elérni ezzel az irányelvel? Mi végre az európai közbeszerzési rendszert a lehető leg átláthatóbbná tenni. A múltban nem volt átlátható, mert az emberek a saját barátaik érdekeit tartották szem előtt, nem pedig az igazságos eljárást. Tehát mi valós versenyt szeretnénk teremteni, szeretnénk valamilyen olyan elvet kialakítani, amely a közbeszerzést irányítja. Ha magas, hogyha nagyon jó minőségű közbeszerzést akarunk, akkor az európai eh, jól működő cégeknek kell eh, lehetőséget biztosítani, olyanoknak, akik kifizetik az adót, akik a környezetvédelmet, környezeti szempontokat figyelembe eh, veszik, és a többi. Ezt akarjuk, vagy pedig nem ezt. Nem tudom elhinni, hogy a szabályt talanságoknak a kérdése csak egy olasz probléma lenne. Szerintem ez egész Európában van, elsősorban a migráns munkavállalókat illetően. Tehát épp ezért azon vállalatok, amelyek tiszteletben tartják a szabályokat, azok fontos szerepet játszanak azok, akik a szervezett bűnözéssel kapcsolatosak, és itt lehet akármilyen országot említeni, Olaszországot, vagy Romániát, de szerintem Németországot is lehetne említeni. Tehát a kérdés az, hogy milyen garanciákat akarunk itt ö, megvizsgálni. Ha megnézik a 69-es cikket, ami a kirívóan alacsony ajánlatokkal, ajánlatokat illetni, akkor, hogyha ilyesmi történik, akkor fel kell tenni nekik a kérdés, hogy hogy tudják a kötelezettségvállalásukat teljesíteni. Nos, hogyha a közhatóságokra hagyjuk ezt a kérdést, akkor hogy lehet, hogy honnan lehet tudni, hogy a közérdeket veszik figyelembe, nem pedig valamelyik vállalatnak az érdekét. Tehát a az átláthatóság, az igazságosság, azok mind olyan kérdések, amelyekkel foglalkozni van. Például a 66-os kérdés a legalacsonyabb árkritériumát illetően. Én az igazságügyminisztériummal együttműködtem, és nyilvánvalóan tudom, hogy nagyon könnyű, e, amikor a e, munkaügyi felügyelő ellátogat egy céghez, és eldugják az illegális munkavállalókat. Hát akkor ez nyilvánvalóan jól ismeri mindenki, vagy amikor felmennek a benzinárak. E, hogyha az ilyenfajta torzításokat nem akarjuk kiavítani, akkor akkor ez továbbra is így fog menni. Azt mondják az emberek, hogy eh, túl sok szociális eh, kritérium van benne. Hát eh, Tarabella úr egy szocialista képviselő, nyilvánvaló azért vannak ezek benne. Végül pedig a az átláthatóság és a szabályosság a legfontosabb elemek. Nyilván a konzorciumokkal kapcsolatos, az alvállalkozókkal kapcsolatos ötletek mind jók, de hogyha egy német cég például Bulgáriában akar működni, ahol kire vonatkozik a, a, az irányelv, hiszen egyelőre nincsen olyan hatóság, akikhez fordulhatnának egy európai közbeszerzést illetően, tehát olyan, amely mind Németország, mind Olaszország, mind Bulgária esetében eh, alkalmazható lenne. Tehát, hogyha nem tartják a hatások, eh, hatóságok tiszteletben eh, a rendelkezéseket, akkor tenni kell valamit. Azt hiszem, hogyha az átláthatóság, az igazságosság szempontjait vesszük figyelembe, akkor végül egy olyan jogszabály lesz, amely egész Európára alkalmazható. Good. uh, äh, Baldes. Jó, Baldessari. Igen, láttam én is, láttam önt is. Erre azt mondanám, én szeretnék majd erről valamit mondani. Rüle asszony először van jogorvoslati irányelvünk is, és az odaítélése kapcsolatban ez ad jogos jogorvoslatot, és hogyha nem működik megfelelően, akkor a jog, jogrendszerüket mell megreformálniuk. Tehát az a probléma, akkor úgy, úgy látszik, hogy a jogorvoslati irányelv sem működik megfelelően, annak a végrehajtása nem megfelelő azon kívül az a fontos, hogy kiszámítható illetve kiszámolható legyen a külön, legyen, kiszámolhatók legyenek a kritériumok, mert hogyha ezek eh, nem eh, kiszámolhatók, nem tudják eh, megalapozni, akkor nem is tudjuk megtalálni a leggazdaságosabb ajánlatot. Elnök, igen, köszönöm. Tubon volt, annak, a kolléga volt annak idején a jogorvoslatról szóló irányelv eladója, nem? Na, de természetesen egy, egyhangulag fogadtuk el, nagyon fontos volt ez a jogalkot, jogszabály. De most Zsiván úrnak adom vissza még egyszer a szót. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony. Két-három témát szeretnék eh, érinteni eh, a jelentéstevő a, tulajdonképpen a eh, másik oldalát vizsgálja annak a kérdésnek, mint én, és szeretnék gratulálni a munkájához. Először az állami együttműködéssel kapcsolatban. Ezek nem részletkérdések, ott van a 90%-os határ, tehát a tevékenységet említetik. Ez azért eléggé homályosan van megfogalmazva, milyen fajta tevékenységről van szó a, a a benzinről, amit, amihez szükség van, hogy a pékárút elvigyék, vagy a forgalomnak a 90%-áról, hiszen a koncesziós irányelvben erről van szó. A 11-es cikkben például az in-house-ról, tehát a házon belüliről van szó, de úgy tűnik, hogy egy új cikkre szükség lenne, amely világossá tenné a, a helyi, az önkormányzatok közötti kompetencia átadást. Tehát azt hiszem, hogy ilyen gondolatmenetet követel ez a cikk. Aztán a 72-esben a házon belüli megfogalmazásnak is világosnak kellene lenni. A kölcsönösséget a 299-es és egy másik cikk foglalkozik ezekkel, és én azt akarnám, hogy a, ha nem akarjuk, hogy a következő 20 évben a kínai ipari cégek kezébe kerüljenek ezek, akkor olyan jogi elemeket kellene találni, amelyel megvédhessük magunkat. A, például az 1302-es cikkben is beszélnek erről, tehát kellene egy olyan kölcsönösségi elem, amely ezt megoldaná. Harmadik megjegyzésem, még hogyha nem is ebben a témakörben van, a, a kizárások kérdésében olyan jelöltek, akiket kizártak a szociális vagy környezetvédelmi szempontok miatt. Szeretném tudni, hogy ez egy végleges elítélés jelente, nem pedig a sajton belüli elítélésüket hiszen el lehet képzelni, hogy egy eh, vállalatot Rómában ítéltek el, mert az egyik leányvállalata megsértette a munkajogot. Ez akkor azt jelenti, hogy élete végéig nem vehet részt eh, közbeszerzésben ez a vállalat? Franciaországban az IKEA-val kapcsolatban van most eh, egy ilyen vita, mindenki vásárolt már tőle bútort, Nos, az IKEA bíróság elé került, nem tudom, hogy végül mi az ítélet, lehet, hogy a párizsi igazgatóságon két-három ember nek eléggé sajátos elképzelése van a, a munkajogról, és akkor most ennek eredményeként az, az IKEA-t kizárják az összes közbeszerzési eljárásból. Tehát vigyázzunk, ne forduljon ellenünk ez a kérdés, hiszen ez nagyon káros lenne az általános érdek szempontjából. So, Kedves kollégáim, nagyon heves vita folyik. Nem akarom az idő miatt korlátozni a vitát, de szeretném még a bizottság képviselőinek és majd Tarabella úrnak is megadni a szót. Azon kívül még két-három kolléga jelentkezett szólásra. Az első én leszek, aztán Catherine Styler és Schwab kolléga. Szeretnék én is néhány megjegyzést tenni a vitához. Az egyik az nagyon, ami nagyon vitatott, ez pedig a kritériumok kérdése. Már más vitákban is elmondtam azt, hogy most véleményem szerint itt az idő arra, hogy politikus és stratégiai kritériumokat is áll, állítsunk össze. Hét éve nem tettük ezt meg, akkor még nem volt ez aktuális, nem volt még eléggé életre a helyzet, de nagyon sok nemzet, illetve tartományi szintű jogszabályt született azóta, ami ebbe az irányba mutat, és ezért úgy gondolom, hogy most már itt az ideje annak, hogy olyan stratégiai kritériumok, mint az innováció, vagy a környezetvédelmi, ökológiai kritériumok igenis belekerüljenek a szövegbe a tarifákkal kapcsolatban, tehát a különböző szakszervezeti és kollektív szerződésbeli kérdések, hát ezt, mm, ezt is el kell majd fogadni. Azt hiszem, hogy a kollégák körében megvan a többsége mellett is. Aztán a többi kritériumokkal kapcsolatban, hát minél több kritériumot veszünk ide be, annál bonyolultabb lesz majd a jogszabály. Úgyhogy én személyesen úgy gondolom, hogy hogy olyan javaslatot kell tennünk, amelynek alapján nem a, egyedül a polgármester, hanem például a városi tanácssal együttműködésben döntheti el majd azt, hogy melyik feladat szempontjából milyen kritériumok fontosak a konkrét esetben, és hogy milyen kritériumokat kell belefoglalni a pályázati kiírásba. És hogyha átlátható mindez, akkor mindenki tudni fogja, aki aki ez akit ez érdekel, hogy ki tud ajánlatot tenni, és ő ki fogja majd megkapni. Na most úgy gondolom, hogy a legkisebb ára kapcsolatban, a legolcsóbb ajánlata kapcsolatban ö, ö, már, nem, már most is úgy van, hogy nem feltétlenül zárja ki ö, a, az, az, hogy valami legalacsonyabb ár, annak a lehetőségét, hogy az a legjobb ajánlat is legyen. Na most, tehát itt esetleg javaslatot tehetünk, de nem, nem szeretném kötelezővé tenni a dolgot. Aztán olasz kollégák beszéltek, hát én nem mondanám, hogy a Crime bizottságban azt hallottam, hogy a, az ottani hatóságok szerint nagyon jó lenne, hogyha valami maffia ellenes tanúsítványhoz hasonlót vezetnénk be. Hát hál' Istennek maffia nem ö, létezik mindenhol, de azt hiszem, hogy van egy ö, hasonló rendelkezés már talán Tarabella úr meg tudná csinálni, hogy például amikor van egy olyan cég, amely, amelyet valami miatt ezzel kapcsolatban megbüntettek, akkor azt ki lehessen zárni az ajánlattevők sorából. Hát, hogyha túl bonyolult lenne ez, akkor majd beszélhetünk róla a jövő héten. Ezt szerettem volna én hozzátenni, és most Catherine Stylernak adom meg a szót. Köszönöm elnök asszony, és köszönöm az előadónak és az árnyék előadóknak is. Az árnyék ürések elhangzottakról akkor szeretném tájékoztatni önöket. Sokkal inkább a bizottságnak szól. Én úgy értem, hogy azokat szeretném biztosítani, akik a Nagy-Britanniában élnek, hogy nem leszünk jogi kihívás áldozatai, hogyha a helyi hatóságok úgy döntenek, hogy záradékként ezt beilleszik. Nagy vita zajlott ebben a, erről a Nagy-Britanniában nem csak a minimális bérről, hanem a megélhetési határól is. Mm, ez a téma nagyon sok mindenkit érint a Nagy-Britanniában és ez nagyon fontos mindenki számára. Értem én, hogy a korábbi biztos 2009-ben egy parlamenti kérdésre azt mondta, hogy legális a megélhetési bért beilleszteni a közbeszerzési szerződés záradékába. Ez nagyon fontos, hogy és ezt az árnyék nem tudom szóba hozni. Köszönöm szépen. Danke, Herr Schwab. Tessék, Schwab úr. Elnök asszony, pontosan erről szeretnék én is beszélni, amit Styler kolléga említett meg, és Rüle asszony is megemlítette ezt. Egy biztos, semmiképpen nem engedhetjük meg azt, hogy mindenféle különböző szintű fizetések legyenek és ugyanakkor lehetővé tenni kell például Norvégiának azt, hogy, hogy a saját magas szintjét megőrizze, és hogy ez ebben ne akadályozza meg a, az irányelvőt. Tehát mindenképpen nagyon fontos, hogy a megfelelő rugalmasság meglegyen. Tehát akkor ebben egyet is értünk. Az a kérdés csak, hogy jogszabályalkotás során ezt hogy tudjuk elérni. Esetleg a, a munkavállalók kiküldetéséről szóló irányelvre utalhatnánk kon konkrétan, hiszen akkor abban vannak hasonló szabályozások. Na most hogyha, hogyha azzal nincs összhangban ez a mi irányelvünk, akkor annak ugye semmiféle értelme nem lenne. Na most néhány kolléga szeretné megtartani az A és B szolgáltatás kategóriákat, mert hogy ez egy sor szolgáltatásnak megőrizné a rugalmasságát, illetve rugalmasabbá tenni őket, mint amilyenek azok a múlt, múltban voltak, és itt ö, sokféle szolgáltatás jöhet szóba, például a polgári katasztrófavédelem vagy a mentő szolgáltatás. Itt olasz kolléga is megemlítette, hogy ott a polgárvédelem a, a, szinte katonai méreteket öltött, és máshol is, mivel privatizálták, egészen más, ö, más formában jelentkezik most. De hát, mivel egész Európai Unióra vonatkozó jogszabályt alkatunk, ezért nagyon fontos az is, hogy a 84-es cikket jobban átgondoljuk, ne legyen nagyobb fokú bürokrácia, és nyilván vannak olyan pályázatok, amelyeket valóban európai szinten kell kiírni, de nem biztos, hogy mindig ez a legjobb megoldás Azt hiszem, elnök asszony, hogy nagyon közel van már a szavazás, és nagyon sok olyan megfogalmazás van, amin még nagyon sokat kell dolgoznunk, ezért nagyon remélem, hogy ezekbe be tudunk fektetni minél több energiát, annak érdekében, hogy a szavazásra már egy harmonikus szöveget készítsünk el. Elnök, most a bizottság képviselőinek adom meg a szót. Wiesner ist nicht da. Ähm, ach ja, ist gut. Frau Paola. Paola Zanetti asszony, tessék. Merci. Uh, je veux faire trois, trois points. Három gyors megjegyzésem lenne. Az első a szolgáltatásokkal kapcsolatban alapfogalmat szeretnék meghatározni, hiszen gyakran elvész ez az A és B között az irányelv szempontjából a szolgáltatásokat nem fedi le. Vannak olyan szolgáltatások, amelyeket lefedi, amelyeket nem. Tehát nem a e, típusa, a szolgáltatás típusa, hanem a modalitása, tehát a módja választható meg szabadon a tagállamok e, szerint. Tehát, hogyha közbeszerzési alapján választják ki ezt a szolgáltatást, akkor az irányelv vonatkozik rá. De lehet A és B típusú szolgáltatás, vagy pedig az a 16-os függelék melléklet szerinti például egészségügyi szolgáltatás. De ezek mind az irányelv betartanak, hogyha közbeszerzésről van szó. De hogyha másképp szervezik meg a szolgáltatást, egy törvény, vagy egy belső házon belüli módon, akkor nem vonatkozik rá az irányelv, akár A, akár B jellegű szolgáltatás, akár a 16-os melléklet szerinti. Tehát ezt szeretném pontosítani, ugyanis néha elfelejtik, hogy ez a kiindulási pont, amikor az A és a B szolgáltatásokról vennék. Tehát tulajdonképpen mindenfajta szolgáltatás lefed az irányelv, kivéve a módját. Aztán az A és a B közötti különbség, vagy hogy 16-os mellékletbe bele tartik, tartozik-e, az a rend típusa alapján tesz különbséget köztük. Nos, ez volt az első megjegyzésem. A másik az irányítással kapcsolatos. Ugyanis nagyon sok erőfeszítést fektetett a tanács és a bizottság abba, hogy e, a meghatározás pontos jelent e, legyen, és ezeknek a szabályok, ezeket a szabályokat alkalmazni kell, és jelenleg azt látjuk, hogy a helyet, helytelen alkalmazás nagyon e, magas számú. Tehát a bizottság épp ezért az irányítással kapcsolatos intézkedést nagyon fontosnak tartja a struktúrákat, a szerveket illetően azt a tagállamoknak kell elhatározni, hogy hogy tudják legjobban irányítani ezt. De nagyon fontos, hogy legyen egy feladatlista, tehát egy olyan lista, amelyek alapján ellenőrizni lehet, azért, hogy a különböző hibákat, korrupciót nyomon, tehát e, fel tudják tárni. Tehát fontos, hogy helyesen alkalmazzák a szabályokat. Az idő, az ütemtervet illetően van az utolsó megjegyzésem. A tanács munkacsoportja most fejezi be a munkáját és a klasszikus irányelvnek, tehát a, az egységes keretbe fogad, foglalt irányelvnek a szövegét akkor fogják e, megvizsgálni. E, és a, kor, a koreperben e, november 21-én foglalkoznak vele, és valószínűleg egy a klasszikus irányelvvel kapcsolatban mandátumot kapnak. Ennyit akartam mondani tájékoztatásként, végül pedig a bizottságnak a szolgálatai az önök rendelkezésére állnak bármilyen kérdéssel kapcsolatban. Köszönöm. Köszönöm szépen, Márk Tarabellának adom meg végül a szót. Merci. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is nézzük a különböző hozzászólásokat egymás után. Schwab úr a sajtóban megjelent nyilatkozatra ne túlságosan koncentráljon. Ez egy, rend, egy részlettel foglalkozott csak, és nyilvánvalóan nem a bizottságot és nem Bárnyé biztos urat akarták megcélozni, hiszen nyilvánvalóan az állampolgárok érdekét tartják szem előtt, és nem akarnak mindent közbeszerzés körébe utalni és bizonyos sajtóorganomok, és nyilván itt Jeneke asszony tekintek itt. Nyilvánvalóan vannak kiváló biztosok, de vannak olyanok is, akik mindent privatizálni szeretnének. És ezt kb. 10 évre visszatekintve mondom lehet, hogy más irányelvekben már léteztek bizonyos tervek, de a 74-es cikkben az áll, hogyha a tagállamok akarnak, akkor közbeszerzés alá vethetnek bizonyos szolgáltatásokat. És akkor a 16-os mellékletet emlégetik, és a kötelező társadalombiztosítást. Na most erre tulajdonképpen járványszerű reakció volt, hiszen nem akarom azt, hogy e, bennünket, és különösen engem e, az a vádolnak majd azt, hogy, e, hogy egy bekezdésben már foglalkoztunk a privatizációval. Amikor az a vádolnak, hogy javítani szeretnénk az eljárásokon, és megakadályozni azt, hogy a közbeszerzés az nem korrekt módon történik. Például a lépcsőzetes alvállalkozói láncoknak a megletét, nyilvánvalóan ez nem azt jelenti, hogy én bele akarok avatkozni a tagállamoknak a társadalom a szociális intézkedéseibe. Nyilvánvalóan én nem csak a munkavállalók, hanem a vállalatvezetőknek az érdekeit is figyelembe veszem. és több ágazatokat figyelembe veszek, például a feketén dolgozók, a szerződés nélkül dolgozók kérdése mind olyan kérdés, amelynek a, amely probléma megoldásához szükség van egy eszközre, hogy valós szankciókat tudjunk bevezetni olyan vállalatok számára, akik nem tartják tiszteletben a játékszabályokat. Tehát mindegy, hogy európai irányelvről van szó, vagy pedig ILO ö, ö, megállapodásokról, ö, ö, mindegy, hogy most kik ratifikálták, a, a kollektív szerződések, mindezek, tehát mind olyanok, amelyek szabályozzák ezeket a kérdéseket azért, hogy a szociális dömpinget megakadályozzuk. Strasbourgban Barnier biztos úr tól szeretnék pontosításokat kapni a régi 74-es cikkrel kapcsolatban. Tehát a kötelező biztosítást illetően a tagállamokban. Más kérdéseket is említettek, az irányítással kapcsolatban például. Nyilvánvalóban nagyjából Szerintem a definíciókat illetően Zsöven úrral hasonló meghatározásokat sikerül elérnünk. Én két irányelvnek vagyok az előadója. A kollektív szerződéseket illetően az erre való utalás pozitív, de úgy tűnik számomra, hogy az egyetemes, egyetemesen alkalmazható kollektív szerződések, ez az általánosabb alkalmazható, és a szociális partnerek közötti, között kötött kollektív szerződések, azok nyilvánvalóan az európai irányelveket is tiszteletben tartják, és megpróbáljuk, hogy ezt az egész Európai Unióban alkalmazni legyen, lehessen, nem csak Svédországban vagy más országban. Rüle asszony, nem egészen értettem, hogy mit mondott, amikor arról beszélt, hogy a szerződő feleknek a, a, a, hogyha a legjobb ajánlatot fogadják el, akkor ez a piac számára is jó. Hát nyilván a legalacsonyabb ár diktatúrája ellen szeretnénk harcolni. Tehát nyilvánvalóan a helyi jellegű kérdésekre le, kellene koncentrálni. Én is beszéltem a norvég hatóságokkal, hiszen a, ott a, a szociális jog nagyon védő, és egyet értenek ezekkel az intézkedésekkel, és örültek az én álláspontomnak. Kreutzmann úr, osztom, nincs ugyan már itt, de igen, igen, ott van, osztom a véleményét, Tehát Kreutzmann úr az ön kétségeit osztom, hogy Amikor én azt javasoltam, hogy szükség van az innovációs partnerségekre, de amikor a versenypárbeszédről beszélünk, ennek az alkalmazása nagyon nehéz mert ez bizonyos jogrendszerekben működik, máshol nem. De azért a szövegben, erről a szövegben azért beszélni kell. E, nem akarok persze szél, szélmalomharcot folytatni most, de szerintem jobb meghatározni egy világos eljárást, ahol helye van az innovációnak, e, és nyilvánvalóan egészséges versenyt kell e, biztosítani. A KKV-kkel kapcsolatban egyetértek azzal, amit mondtak, hiszen elsősorban az ajánlatkérő szerveknek kell világosan látni a helyzetet, és nyilvánvalóan alapvetően fontos, hogy egyszerűsítsünk, hiszen ez teszi lehetővé a KKV-knek, hogy részt vegyenek a közbeszerzésben, hiszen manapság nem tudnak részt venni a közbeszerzéseknek. Tehát nyilvánvalóan a KKV-knek biztosítani kell minél jobb részvételi lehetőséget. Aztán a szociális szolgáltatásokban a privatizációs veszélyekről is hallottunk. Megpróbáljuk ezt megakadályozni, hogy a közhatóságok ezt megtehessék, persze bizonyos feltételek között. Tehát, hogy úgy szervezhessék a szolgáltatást, ahogy szeretnék szeretnék. Az egyszerűsítést mindannyian szeretnénk, de a bizottság javaslata, amely nagyon érdekes, hiszen eh, előadóként egy irányelv tervvel dolgozhattam, amely igazából jó irányba indult el, tehát a lényegi dolgokat illetően egyet tudunk érteni, és az egyszerűsítés is közéjük tartozunk. Baldesszerű úr, gratulálni szeretnék, és Weiler asszonynak is gratulálni szeretnék, hogy nem szakította félbe Baldassari urat. Nyilvánvalóan van a módosítóknak egyfajta olvasata, amely lehetséges. De a az igazi cél az az, hogy a közbeszerzést egyszerűbbé tegyük. Egyrészt az kérő szervek számára és az állampolgárok számára is. És a közpénzek felhasználását minél hatékonyabbá szeretnénk tenni, és nyilvánvalóan ez a reálgazdaságot, a vállalatokat is pozitívan érinti, hiszen a pénz így nem vész el. E, a korrupció mindenütt létezik, Weiler asszony, lehet, hogy egyik helyen jobban látszik, mint a másikon, a maffia mindenütt jelen van ugyanis. Ez nem csak Szicíliára korlátozódik, és van olyan személyiség, aki a maffia elleni harcot képviseli. Rozáriáról van szó. Zsüven úr, az állami együttműködést illetően lehet, hogy a százalék nem volt világos, ezt nyilvánvalóan pontosítani kell. A kölcsönösséget illetően tudom, hogy erről máshol is vitáznak, de számomra ezt garantálni kell, hiszen Európa gazdasági szereplői és a világ gazdasági szereplői mind szeretnék a nyitást támogatni. Hát a kérdés az, hogy alkalmazzák-e, vagy nem. Épp ezért a kölcsönösséget támogatom, hogy a világ szinten ez kiegyensúlyozott legyen, és ne fordulhasson elő, hogy nem tudunk bizonyos piacokra belépni. Eh, és amit mondott, eh, hogy valakit elértélnek Rómában, eh, azt kizárják az európai, egész európai színpadon. Ezért azt hiszem, hogy és Barbara Weilernek is címzem most ezt a megjegyzésemet, tehát hogy a súlyos szabálysértést, például, hogy a munkajogot megsértik súlyosan, legyen egy olyan esét, eset, amelyet egy országban elítélnek, az ne vonatkozzon mindenkorra, de a súlyos szabálysértés az egy jó fogalom lenne. Aztán azt hallottuk, hogy a stratégiai kritériumok, mint az innováció, a környezetvédelmi kérdések, stb. ezek fontos lehet, hogy Németországban más a helyzet, de Belgiumban egy polgármesternek nincsen közbeszerzési hatalma, hanem itt az egész testületnek van. az önkormányzati tanács határozza meg a közbeszerzés feltételeit, és aztán az eljárást azt a az, a, a polgármesteri testület végzi, de a maga a polgármester nem tett semmit se egyedül. Nos, beszéltünk, Styler asszony mondta, a, a, az úgynevezett living wage, tehát a megélhetéshez szükséges bérek kérdését. Egyetértek vele. És Schwab úr a különböző üléseken nem mindig értettünk egyet, és azt a benyomást kelte, hogy minthogyha csak nem jelentős kérdésekről beszéltünk volna. Nem, nem ezt értette, tehát mivel több ülésünk volt már az árnyék előadókkal, és szerintem elfogadható kompromisszumokat kötöttünk, és nem csak én szerintem van így, így hanem az árnyék előadóknak a többsége ezekkel egyetértett tehát az ütemterv szerint haladunk. És a tanácsban sem egyszerű a helyzet, hiszen amikor először beszéltek az ütemtervről, az szerint október 10-én szavaztunk volna az IMKO szakbizottságban. Ez minden időpontot figyelembe vett, a fordítást, a munkacsoportok munkáját, és a többi. és a, véleményt kiállító bizottság. Nyilván október 10-ét már meghaladtuk, de a bizottság azt mondta, hogy a tanácsban majd májusban fognak eredményre jutni. Nyilvánvalóan ez nem lehetséges, hogyha november 21-én a Koreper kezébe kerül, akkor az IMCO szavazás az nincs veszélyeztetve. December 18-án beszélnék, akkor az ágazati irányelvekről. Tehát, hogyha október lett volna Imkóban, akkor eh, az irányelv az a karácsonyfa alatt lenne, legalábbis a tanácsnak a eh, karácsonyfája alatt, és akkor utána lehetne a trilógusban, tehát a háromoldalú tárgyalásokon tovább lépni. Ennyit akartam mondani, ezt elnök asszony. Remélem, hogy válaszoltam a kollégáknak. Köszönöm szépen, Tarabella úr. Minden kérdést kimerítően megválaszolt. Azt hiszem, hogy jelenleg elmondhatjuk, hogy hát ha nem is vagyunk megelégedve a jelenlegi helyzettel, de legalább már sokkal tisztában látunk az tevőknek és a többi szakbizottságnak sok szerencsét kívánok a november 29-ig tartó munkáig, amikor is itt a szakbizottságunkban szavazunk az ügyről. Mindenkinek köszönöm a részvételt, holnap reggel találkozunk.